Uh, good morning, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok! Kérném, szíveskedjenek elfoglalni helyeiket. Megnyitjuk a munkaülésünk második eh, fordulóját. Nagy örömmel üdvözlöm Mario Monti professzor urat, aki már második alkalommal csatlakozik hozzánk, és megosztja majd velünk eh, gondolat. Ő a bizottság elnökének egy különleges missziós jelentésén dolgozik, amint tudják, korábban nagyon élénk és gyümölcsöző vitát folytattunk vele. Izgatottan várjuk, hogy mit fog megosztani velünk ez alkalommal, és reméljük, hogy a mi gondolatainkból is beépített egyet-mást a jelentésébe. Egyébként különösen is időszerű az, hogy itt van, mert a, majd a mi előadónkat is, Greg urat is meg tudja hallgatni <clears throat> a mai munkaülést. Az ő nagyon érdekes jelentésével nyitjuk meg. Tehát először is a, a jelentéstevő társakkal folytatunk majd egy vitát, utána 10 órakor szavazásra kerül sor. Monti úr ez alkalommal kap egy sanszot, hogy igyon egy kávét, aztán remélhetőleg 11 órára befejezzük ezt a témát, akkor majd ő mondja el a közlendőjét. Tehát gyakorlatilag az egész délelőttöt a belső piac kérdése köré csoportosítottuk. Úgyhogy ez van raktáron önök előtt, még mielőtt belevágnánk, még egy fontos dolgot mondanék el önöknek. Úgy gondolom, hogy a kollégák tisztában vannak valamennyien azzal, hogy igen helyén való módon, úgy érzem, formálisan is állást kell foglalnunk a tekintetben, hogy a bizottságunk előadói úgy lépjenek tovább, hogy első olvasatban elfogadhatók legyenek a kulcs témáink. Weisgerber asszonytól egy fontos beszámolót várunk, különféle eszközökről, illetve mechanizmusokról. Tegnap Weisgerber asszony a koordinátorok ülésén elmondta, hogy valóban helyén való lenne első olvasatban törekedni az anyagok elfogadására. Szeretném, hogyha az ő e témájú javaslatát formálisan is elő lehetne terjeszteni, és meghallgatnák, hogy ez miről szól. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is az a véleményem, hogy ebben a ezzel a nagyon szakmai jelentéssel kapcsolatosan, amit ugye ez tegnap is jogosan elhangzott, az informális trialógus keretében is folytatni kell a tárgyalásokat, és teljesen egyetértek, hogy ezt az formális eljárást kövessük, hogyha ez esetleg a másik szakbizottságban elutasítást kap. Ezzel a jelentéssel kapcsolatosan előfordulhat, hogy már egy informális trialógus keretében is le tudjuk zárni a tárgyalásokat, ezért kivételesen azt javasolnám, hogy ezeket a tárgyalásokat kezdjük meg. Tegnap már folytattunk tárgyalásokat a képviselőkkel, és ők is támogatnak ezt. Tehát ma reggel 8 órakor, 8 órakor sajnos le kellett mondani a reggelőről, illetve korábban kellett felkelnünk, hogy erről egy előzetes megbeszélést folytathassunk. És Rüle eh, és Gebhardt képviselőkkel is már javasoltunk egy előzetes szöveget, különös tekintettel az irányelv eh, visszavonására vonatkozóan, illetve az átdolgozás kapcsán, az MID-vel kapcsolatosan. Úgyhogy én szerintem ebben az első körben már megszülethet a megállapodás, annak ellenére, hogy ez egy nagyon szakmai anyag. És én külön köszönöm a konstruktív közreműködését mindenkinek, aki ebben a munkában részt vett. Uh, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni Weiss Gerber asszonynak a rendkívül jó együttműködését ebben a témában, és csak szeretném megismételni, mielőtt döntés születik, hogy tegnap este a koordinátorok ülésén elhangzott, és eh, ami a mi frakciónk számára különösen fontos. Ma készek vagyunk arra, hogy kivételesen elfogadjuk, hogy már az első olvasatban megszülessen a megállapodás ez azonban nem teremthet precedenst. Az én frakcióm azon a véleményen van, hogy általában ugyan két olvasatra van szükség, és általában minden eljárás esetében ezt kell követni, hiszen ez szolgálja az állampolgárok védel, érdekét is. Itt azonban egy rendkívül szakmai kérdésről van szó, és a parlamenten belül széleskörű konszenzus alakult ki, valamint a parlament és a tanács között is. Éppen ezért nem látok semmiféle mélyen szántó problémát. Éppen ezért az én frakcióm kész arra, hogy most kivételesen ezt a fajta eljárást, az egyolvasatos eljárást elfogadjuk. Um, Köszönöm. Akkor vehetem-e olybá, hogy ezt az állásfoglalást elfogadtuk. A trialógust első alkalommal ma egy órakor tartjuk. Úgyhogy nem csak a reggeliről csúszunk rá, hanem az ebédről is, de hát ez egy fontos kérdés. A második dolog, tegnap egy nagyon tág körű koordinátori tanácskozást tartottunk. Néhány dologot elmondanék önöknek erről a bizottság. A petíciós bizottság elé terjeszt egy véleményt. Ez egy petícióval kapcsolatos amelyet az Ausztrál eh, eh, természetvédelmi biztos küldött el a kenguruk védelmével kapcsolatban megegyeztünk abban, hogy az európai szabványosításról nyilvános meghallgatást szervezünk. Júniusban várható ennek az ideje, és megkezdtük egy műhely munkának a szervezését. Ez a belső piacnak a jövőjére fog összpontosítani. Úgy gondolom, hogy a többi intézmény is rábólint erre, akkor 2011-ben várható a rendezvény. Ez egyébként a vitaindító beszédünkben az első három pontban szerepelt legutóbb Strasbourgban. Ez tehát a, a beterjesztett javaslat, vagy határozatra a született első reakció. Egyébként a koordinátorok döntését majd elmondjuk önöknek, amikor ezek nyilvánosságra kerülnek. Most belevágunk a lényegi munkába a mai napra. Üdvözlöm örömmel Louis Greket, alelnökünket, aki egy nagyon érdekes és nagy kihívást jelentő tervezetet dolgozott ki. Címe az egységes piac megteremtése a fogyasztók és a polgárok számára. Karasszur, nem tudom, itt van-e, Roszkoly úr is ugyancsak itt van, én magam is itt vagyok, Diomis úr is itt van, akik pedig nincsenek itt, remélem csatlakoznak később hozzánk. Kolléganőnk a bizottság barátja az Európai Bizottság részéről megnyitom az eszmecserét. Louis Gregg. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is Monte, Monti professzort üdvözlöm, aki az eszmecserére jött közénk, amint tudják. Monti professzort a bizottság, pontosabban Barozó elnök úr bízta meg ezzel a feladattal, hogy milyen jövőképet látunk a belső piac újraélesztésével kapcsolatban. A belső piacra kapcsolatban remélhetőleg a mi munkánk is hozzáadott értéket jelent Monti úr tevékenységéhez. Megnézzük a belső piac módját, jelenét és jövőit a fogyasztók és a polgárok szemszögéből. 1992 óta, elnök úr, a belső piac három uniós bővítési kört élt meg, aztán felélettek az óriások, mint India és Kína, ezen kívül pedig az unió életének az egyik legkönyörtelenebb pénzügyi időszakát, válságát éltük meg. Ezek a háttérben levő információk, amelyekre építve dolgoztam ki jelentésemet. Egy makro megközelítést alkalmaztam. A piac itt egy egységes belső piaci projekt. Az EU 2020-ra szóló stratégiáját is figyelembe vettem a munkám során. Ugyancsak odafigyeltem a legutolsó pénzügyi és gazdasági válságra. A, az adott környezet miatt a belső piac rendkívül érzékeny a külső és belső tényezők hatásaira. A fennáll a veszély, hogy a belső piac e, egyre fokozódó mértékben bizonytalanná válik, és esetleg elveszti jelentőségét. E, ez részben tudható be annak is, hogy az utóbbi válság hogyan hatott a belső piacra mindenképpen tanulnunk kell, fel kell tárnunk a múltbeli hibáinkat, építkeznünk kell tapasztalatainkra, és mindenképpen pozitív változásokat kell elérnünk, nem hagyatkozhatunk a véletlenre. A, a, a véletlent lehetőségé kell változtatnunk, és mindenképpen ki kell lépnünk a stagnáló rendszerek világából elmondanám, hogy az jövendő stratégiát nem lehet a válságra adott rövid távú reakciókra bazírozni. A belső piac nem győzte meg az európai polgárt arról, hogy valóban képviseli érdekeiket és vágyaikat. Az a fontos, hogy a polgárok és a fogyasztók egyre riasztóbb mértékben bizonytalannak érzik magukat, elvesztették bizalmukat az egységes piac iránt. <clears throat> Tudniuk kell, hogy milyen jogaik és milyen előnyeik származnak ebből a rendszerből. A valóság az, hogy a belső piac az utóbbi hanyatlás előtt már régóta létezett. A belső piacnak a definíciója tulajdonképpen csak és a közgazdasági szférához kötődött, ezt napra készé kell tennünk. Egy olyan ö, piacot kell kialakítanunk, ö, amely teljes mértékben integrálja a fogyasztókat, ö, mégpedig úgy, hogy feladatokat adunk számokra a belső piac felélesztése területén. Ehhez fegyelmezettebb hozzáállásra van szükség, meg kell feledkeznünk a hatalmas mennyiségű dogmáról, amely túlterhelt bennünket az utóbbi időszakban. A gazdasági, szociális és környezeti aggályokra válaszokat kell adnunk a polgároknak és a KKV-knek is. Egy valódi, valóban zöld belső piacot kell kialakítanunk, az elektronikus kereskedelem lehetőségeit is kihasználva. <clears throat> Evidens, hogy egy jól működő, integrált európai belső piac az alapfeltétele annak, hogy elmélyüljön az integráció, a szociális kohézió és fejlődés. Ehhez illetve ennek előfeltétele. Úgy érezzük, hogy rendkívüli szükség van egy új lendületre. Széleskörű egyetértés van a tekintetben, hogy a belső piac újraindításához célzott stratégiákra van szükség, amelyek átfogóak és konstruktív jellegűek. Ez adja meg a szükséges gazdasági versenyelőnyt, közben pedig odafigyel a szociális dimenzióra is. Nagyon fontos, hogy a belső piac ne legyen túl tág, ne legyen túl terhelt, úgyhogy gyakorlatilag a napirenden minden egyes téma prioritásnak minősül. Ebben a jelentésben megvizsgáltuk a kihívásokat és az akadályokat, hogy mi akadályozza egy teljesebb belső piac létrejöttét. Ezzel együtt a magam részéről az a véleményem, hogy bizonyos időközönként a belső piacon út akadályokat találtunk magunk előtt, de ezeknek az elhárítása önmagában is azt jelenteti, hogy kinyitjuk Pandora szerencéjét. A dogmatikus megközelítés alábecsüli a kihívásokat. Nagyon sok az eltérő nézet, és nagyon sok az ellenvélemény, amelyekkel szembe kell néznünk. Jelentésemben beszéltem a polgárok és fogyasztók szerepéről a piacon. A polgár nem más, mint az a működő belső piac idegközpontja. Az újraélesztési projekt egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen meg kell változtatnunk az emberek erről alkotott képét. Ez a kép egyébként, hogy az ismeretek vagy nagyon alacsony szintűek, vagy egyáltalán nincsenek is meg. Meg kell változtatnunk az embereknek a hozzáállását, vissza kell állítani a rendszerbe vetett bizalmat, <clears throat> így tudjuk védeni az emberek érdekeit és szükségleteit. A jelentésem egyik központi kérdése, hogy ebben a projektben az EU teljes joganyagának minden aspektusát tükrözni kell. Ez azt jelenti, hogy a törvényhozóknak új gondolkodási paradigmát kell magukévá tenni. Egy új ellenőrző mechanizmust kell majd életbe léptetnünk. Egyik fő agályom, hogy valójában soha senki nem vállalta fel, hogy megvizsgálja a nem technikai jellegű akadályokat, amelyek ott vannak a belső piac útjában. A belső piac egyébként nem úgy jelenik meg, mint egy egységes, egyetlen projekt. Különféle irányelveket, rendeleteket és jelentéseket alkotunk meg. 2005 darab belső piacsal kapcsolatos jogszabály létezik. Arra számítok, hogy a bizottság komolyan hozzálát majd ahhoz, hogy rendet teremtsen a papírtengerben. A Monti jelentés, a González és az Imco csoport egyéb jelentései erre külön rávilágítottak már. A jelentésem egyéb részei azzal foglalkoznak, hogy mit kell leszállítanunk, mi a teljesítés, mit kell megvalósítanunk a hatékony eh, belső piachoz. Ehhez Európának olyan stratégiákra van szükség, amelyen belül a piac maga a gazdaság élénkítés fő katalizátora. A polgárok pedig vállalják fel azt, hogy előre viszik az ügyet vannak nem jogalkotási jellegű javaslatok is, amelyeknek célja, hogy újraélesszük a belső piacot. Számos aspektus van ezek között, mint például egy négy fázisú vizsgálat. Első, egy állapotfelmérés, kettő, egy konszolidáció, ahol elvarjuk a szálakat, utána megnézzük a rövid távot, és négy, kialakítjuk a hosszú távú jövőképet. Nem csak a gazdasági válsággal, illetve a 2020-as évvel foglalkozunk, hanem a belső piacnak egy olyan csomagtervét dolgozzuk ki, amelyek rövid távú perspektívát, de hosszú távú jövőképet tartalmaznak. Fontos, hogy a polgárok bárhol élhessenek és dolgozhassanak. Mindenképpen az összes állampolgárt be kell vonnunk az, a közös belső piac újraélesztésébe az állampolgárok ban fel kell ébresztenünk a bizalmat ismét. Olyanokra van, olyan emberekre van szükségünk, akik képesek felismerni a változó környezetet, a szerkezetváltozást, és tudnak ezen változó körülmények között dolgozni. Végezetül a piaci integráció folyamatát nem szabad készpénznek venni. Ez a, a belső európai piaci integráció számára az egyik legérzékenyebb, legkényesebb időszak. Itt koherenciára van szükség, eltökéltségre, elkötelezettségre és erőre. Oda kell figyelnünk, ahogy Jacques Delors is mondta, az együttműködés és a szolidaritás szellemére. Tudom, hogy számos fontos terület van, amelyek a belső piac szempontjából nagyon fontosak lesznek. Ezekre azonban nem tudtam a jelentésben részletben kitérni. Csupán az IMCO bizottság kompetenciáján belüli témákra összpontosítottam, illetve a saját felhatalmazásom alapján, a mandátumom alapján dolgoztam ki a jelentést. Új paradigmára van tehát szükség. Fogyasztóvédelem, szociális dimenzió, ezek az új paradigma központi kérdései. Amint korábban is mondottam volt, az Európai Unió integrációja egy visszafordíthatatlan folyamata. A belső piac integrációja azonban egy olyan, amelyet meg fognak kérdőjelezni, és lehet, hogy próbára teszik. Nagyon bonyolult elemek vannak itt, ellentmondások és kihívások. Ezek a realitások, ezeket azonban átalakítjuk majd ösztönzőké. Végezetül köszönetet mondok az összes árnyék jelentéstevőnek. Nagyon hasznos és jó hozzájárulásokat kaptam tőlük, és köszönet a bizottságnak is a, az ő inputjukért, amelyeket beépítettünk. Köszönöm a titkárságnak, Walter, Taling és Jordan uraknak az együttműködését. Köszönöm szépen! Well, Louis, thank you. Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon világos előadást. Ez egy olyan jelentés, amelyben rengeteg gondolat található, és az eszmecserék során is hozzájárul majd a különböző ötletekhez. Most akkor megnyitom a vitát, az eszmecserét, mivel ez az egyetlen napi rendi pont, van bőven idő, tízkor ugye megállunk, és aztán szavazunk, és aztán professzor, Monti professzor urat is meghallgatjuk, tehát akkor is lesz még alkalom az eszmecserőre. Először is Schwab úr az árnyék jelentés. Majd Rochefort úr és Dion úr. Én is árnyék jelentéstevő vagyok, de majd később fogok szólni. Tehát Schwab úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is a frakcióm nevében, és Karasz árnyék jelentéstevő nevében köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Kiváló munkát végzett. Nagyon jó anyag készült, számos nagyon fontos pontot érint, amit a belső piacnak az elkövetkezendő években meg kell valósítania. Külön öröm, hogy Monti professzor úr köztünk lesz ma, és tulajdonképpen meg tudjuk vitatni, hogy egy fajta New Deal-t hogyan tudunk javasolni az állampolgárok javára. Szerintem ez a jelentés egy nagyon fontos építőköve ennek a folyamatnak. Karasz kolléga, aki sajnos nem tudott ma jelen lenni, nevében szeretnék néhány pontra kitérni és egy értékelést adni. Az április 12-ig be fogjuk tartani a módosítók benyújtásának határidejét a frakciónk részéről, és kellő súlyt kívánunk kölcsönözni vagy nyújtani ennek a jelentésnek. Ami pedig a tartalmi élet, tartalmat illeti, a négy pontos program a belső piac újjáélesztésére vonatkozóan, nagyon átfogó megközelítést képviselnek. Ez különösen fontos a néppárt számára, hogy a belső piacot a fogyasztók, illetve a KKV-k számára kiteljesítsük. Ami pedig a bizottság javaslatát illeti a 20 pontra vonatkozóan, itt is nagyon pozitívan értékeljük az értékelőjelentést, épp úgy, mint a belső piacra vonatkozó javaslatokat. Ezt a frakciónk is osztja. Az, hogy a szolgáltatások, az általános érdekeket szolgáló szolgáltatások esetében szükség van egy irányelvre, ezt bizonyos akályokat szülhet, ugyanis hogyha előfordulhat, hogy ez komoly hozzájárulást, pozitív hozzájárulást jelent a belső piac kiteljesedéséhez, ugyanakkor viszont megvan az a hátránya, hogy a bürokráciát fokozza, és ezt nyilvánvalóan ezen második szempontot mindenféleképpen el kell kerülni. Ott Karas Karasz a következőt írta fel nekem. A belső piac esetében a személyi közlekedés esetében nem feltétlenül teljesedik ide az áruforgalomban mindenféleképpen fontos szerepet kell játszania, és egy hatékonyabb, gyorsabb ellenőrzés van szükség a bizottság részéről. Az egyes tagállamokban az áruforgalom az azzal kapcsolatos szolgáltatások szabadságának megvalósítása terén. A bizottság barátságosabban lépett fele tekintetben. A, társadalom, a jóléti társadalom eredményeit is figyelembe kell venni, és nagyon fontos, hogy az eddig elért szabadságokkal az állampolgárok ér, valóban élhessenek, tehát itt a nehézségekre kell majd összpontosítani. Tehát még egyszer gyorsabb és hatékonyabb eljárásokra van szükség, az Európai Bíróság esetében is, annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályok megvalósítása biztosítható legyen a belső piacon. A szolgáltatások területén más szakbizottságok is dolgoznak, ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos eleme a belső piacnak. Az adóharmonizációról is szót kell majd denteni. A kérdés az, hogy a K plusz F-ről is intenzívebben vitatkozunk. Itt globális verseny van, és a belső piac célja az, hogy hosszú távon a nemzetközi verseny fontosabb szerepet kapjon. A gazdasági növekedés 8% volt Kínában, 2% az USA-ban, ugyanakkor mínusz tartományban volt az Európai Unióban. Tehát arra kell törekednünk, hogy legalább olyan mértékű gazdasági növekedést érjünk el, mint az Egyesült Államok, és ezzel az összes állampolgár számára egy ígéretesebb jövőt teremthetünk. Most nem akarok minden pontra kitérni, de még annyit végezetül, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott megközelítést hallottunk a jelentéstevőtől, ugyanakkor viszont a KKV-król is még egyszer hangsúlyosabban kell szólnunk, Hát végezetül szerintem ez az anyag egy kiváló alapja a, annak, hogy az IMKON belül további vitát folytassunk, eh, Monti eh, professzor úr anyaga alapján is, és előre is köszönöm. Uh, Köszönjük szépen, Schwab úr, Rosfor úr. Köszönöm szépen Louis Gresnek ezt a kiváló jelentést, és ön valóban meghallgatta az árnyék jelentéstevőket és a parlamenti képviselőket. Szeretném Harbour eh, elnök úrnak is megköszönni, hogy ma eh, találkozott szervezett Louis Grassel eh, és professz, Monti professzorral. Mivel ma ezt a találkozót megszervezte. Emlékeztetni szeretnék december 14-re, amikor december 14-én Strasbourgban találkoztunk vele, és hogy mennyire konvergált ez a két elgondolás, tehát hogy az egységes piacot újraindítsuk, és ez a holisztikus megközelítés valóban azt jelentette, hogy azt mondjuk, hogy az egységes piac az nem csak a kis kiigazítások mentén valósulhat meg, hanem egy globális jövőképre van szükség, amelyben az adópolitikát, az ipari és a szociális politikát mind egybe vesszük. És Greg úr beszélt a fogyasztók védelmi, védelmi politikájáról is. Talán az állampolgárnak a tiszteletét is bele kellene venni, nem csak a fogyasztóét. Ön ebben a globális megközelítésben foglalkozik a környezetvédelmi kérdésekkel, és szociális és egészségügyi kérdésekkel. Az első pont, amire szeretnék reagálni, az az érdemi részét illeti. Mint ahogy mondta, jelenleg a bizalom meg elkezdett csökkenni, mert itt van a válság, de nem csak a válságban, válságról van szó, hanem protekcionista intézkedésekről és a többi. Ugyanakkor a szolgáltatási irányelv nem kedvezett az állampolgároknak a megértését illetően, tehát nem értik meg jobban az Európai Uniót. Elsősorban a szociális kérdések és az egészségügyi kérdések területén meg kell mondani, hogy az egészségügy az nem egy ugyanolyan ágazat, mint a többi. Nem lehet azt ugyanúgy integrálni az egységes piacba, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy vannak helyek, ahol javítani kell és például a határokon átnyúló gondoskodás területén. Van itt egy nagyon fontos fogalmi kérdés az egységes piacsal kapcsolatban. Az egységes piac a klasszikus értelem, definíció szerint kell értelmezni, tehát hogy a mennyiség és az, a, az, az árak azok egyensúlyban kellenek, hogy legyenek. Itt, itt akkor veszély lesz, hogyha kiterjesztjük az egységes piacot, anélkül, hogy a szociális és az egészségügyi kérdéseket figyelembe vennénk, vagy pedig ki akarjuk terjeszteni az egységes piacot, piacot, tehát sokkal szélesebb körül koncepció van, és akkor a volumenek és az árak között nem lesz egyensúly, és akkor valóban integrálni kell a dolgokat, a szociális és az egészségügyi kérdéseket is. Tehát az a fontos, hogy egyeztessük ez, e, a, a két különböző fogalmat. E, nem lehet úgy tenni, mintha egy kérdés nem merülne fel, vagy hogyha nincsen meg a válasz. Tehát nem lehet e, figyelmen kívül hagyni sem egyik, sem másik oldalon. Ugyanakkor, hogyha ezeket figyelem, nem veszük figyelembe, akkor a bürokratikus terheket növeljük csak. Második gondolatom, az, hogy az egységes piacot újraindítjuk, akkor ö, újból reményt keltünk mindegyik fél ö, területén, és ehhez nagyon konkrét gondolatokra van szükség. Szeretném hangsúlyozni épp ezért némelyik gondolatát a jelentésnek. A vállalkozásokkal kapcsolatban, elsősorban a kkk vel kapcsolatban például vissza kellene terni, térni a szellemi tulajdonjog kérdésére, és e, közösségivé kell tenni, hiszen ez valóban segít majd a vállalkozásoknak az egységes piacon. Aztán nézzük a, a, az állami piacokat. Tegnap, e, előtt, tegnap is beszéltünk erről a fizetési határidőkkel kapcsolatban. Tehát nagyon fontos ez is az, e, a piacok újraindítását illetően. Schwab úr is mondta, hogy az egységes piacnak az újraindítása azt jelenti, hogy figyelembe vesszük az emberek elégedetlenséget, de ez az eredményjelző tábla azt is lehetővé teszi, hogy bizonyos elemekre koncentráljunk, különben túl széles körül lenne. Az egységes piacnak az újraindítása azt is jelenti, hogy integrált gazdasági piac van, tehát hang, ha, harcolunk azon országok ellen, amelyek az irányelvet nem úgy hajtják végre, hogy kellene. Tehát fel lehetne gyorsítani a dolgokat. Végül pedig még azt is jelenti az, a, az egységes piac újraindítása, hogy a demográfiai kihívásoknak is ö, ö, megfelelünk. A, újra kell szervezni a piacot, nem csak a 2020-as stratégia keretén belül, nem csak a környezetvédelmi kérdéseken belül, hanem figyelembe kell venni ezt a demográfiai kihívást is. És akkor van itt egy eléggé kényes kérdés is, a kommunikáció kérdés, tehát a célzett kommunikációnak a kérdése. Nem lehet úgy propagandát és reklámot folytatni, hogyha a negatív dolgokat nem vesszük elő. Helyi kampányokra van szükség, konkrét dolgokra van szükség. A pénzügyi szolgáltatások területén például be kell bizonyítani a fogyasztónak, hogy igenis van itt valami, ami számukra fontos lesz. Tehát olyan ö, konkrét üzenetekre van szükség, amelyeket ők valóban magaikével tudnak tenni. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Rosfor úr. Megint csak nagyon pertinens megjegyzései vannak. Rüle asszony fog szólni, mert nincs itt az árnyos, árnyék jelentéstevő. És amíg a szavazás nem jön, addig beszélhetünk erről, Rüle asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Kiváló együttműködés alakult ki a frakciók között. A legfontosabb kérdések állnak középpontban. Hangsúlyozom, és üdvözlöm, hogy a fogyasztók állnak a belső piac középpontjában. Nagyon fontos, hogy a fogyasztói bizalmat ismét újra teremtsük, és a jogbiztonságra is tekintettel legyünk és számoljunk mindenek következményeivel a belső piacra nézve. Erre mindenféleképpen szükség van, hiszen a polgárok bizalma egyelőre hiányzik a jogszabályok irányában. Tehát meg kell vizsgálni, hogy a pénzügyi piacok újraszabályozásával hogyan lehet ezt a bizalmat megteremteni, illetve egyéb területeken ezt a bizalmat erősíteni. A pénzügyi válság komoly botrányokkal járt együtt, és ezeket mindenféleképpen el kell kerülni. Zöldként természetesen az energia és a klímaváltozás kérdését is érinteni kéne, mégpedig bővebben, úgyhogy a határidőig erre vonatkozóan bizonyos kiegészítéseket fogunk javasolni, hiszen a belső piac előtt is komoly kihívást jelent a klímaváltozás, az energiahatékonyság, illetve a nyersanyag hatékonyság. Tehát a jövőben ezek igen központi kérdést fognak jelenteni, éppen ezért meg kell ezeket is említeni. Szerintem ugyancsak részletesebben kéne kifejteni, amely jelenleg eléggé hiányosan szerepel az anyagban, az általános érdeket szolgáló szolgáltatások kérdése. Hiszen ez is összefügg a belső piacba vetett bizalom kérdésével. Hogyha a belső piacnak túl nagy a szerepe a ilyen szolgáltatások esetén akkor ez elbizonytalaníthatja a polgárokat, illetve bizalmuk megrendülhet. Egyrésztről van, lehetnek erős magánvállalatok, másrészt pedig az állami szektor részéről lehet nagyon erőteljes a kínálat. Úgy ez a dolog úgy tűnik kisiklott az elmúlt években, és a keretirányelvben nem sikerült ezt megfelelően szabályozni. A szociális szolgáltatásokra vonatkozó irányelvnek kell erről majd gondoskodnia. És én most az általam kezelt irányelv területén is arra törekszem, hogy egy megfelelő egyensúlyt találjunk a szubszidiaritás, illetve az egységes belső piac között. Köszönöm szépen. Dion úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a többiekhez csatlakozni, és kifejezni csodálatomat Louis Greg iránt, érdemileg is nagyon fontos anyag, érdekes javaslatai vannak, és ezt tudta összefoglalni egy néhány oldalban, de nagyon jó hangulatban tudtunk együttműködni az árnyék jelentéstevőkkel együtt. Azt hiszem, hogy a fő megközelését megközelítését ennek a jelentésnek támogatni tudom. Azt hiszem, hogy az első tengely az, hogy mindenkinek egyenlő esélyeket adjunk az egységes piacon. A végrehajtás valóban figyelmet igényel, több figyelmet, mint a múltban esélyt adjunk mindenkinek az Európai Unióban ugyanolyan módon. Ezt láthatjuk a jelentésben. Aztán vannak még elvaratlan szálak, itt a szerzői jogot is említettük, és más kérdéseket, a kutatás, fejlesztés, környezet, mind olyan területek, amelyek ugyan benne vannak a jelentésben, és ezt nem kritikának szánom, csak jobb, nagy, több hangsúlyt kell, nagyobb hangsúlyt kell kapniuk. Aztán az én frakciómat érdeklő kérdésekhez jutunk. Tehát hogy lehet az emberek agyában is elfogadtatni ezt az egységes piacot? Nem hiszem, hogy egy brüsszeli kommunikáció elég lenne. Az én országomban nem különösebben érdekli az embereket, hogyha újabb propaganda anyagokat kapnak az Európai Uniótól, hanem igazi, valós eredményeket akarnak látni. Például van egy kérdés, és pedig panaszokat kapnak emberektől, akik Németországba akarnak átmenni vásárolni, és amikor pénzt akarnak kivenni az automatákból, akkor 5 eurót kell fizetniük. Ez szembe megy a szabátokkal, hiszen ezt könnyíteni kellene inkább a vásárlóknak, és nem ez történik. Tehát ezért ezt meg kell vizsgálni a fogyasztói szervezetekkel együtt. Ez csak egy példa, de ez az egy példa annyi kárt tesz a gyakorlatban, mert az emberek ugye elmennek vásárolni egy másik országba, és akkor ott problémákkal szembesülnek. Tehát ez azt jelenti, hogy egy brüsszeli kommunikáció valamilyen közvélemény nem fogja semlegesíteni ezt a tapasztalatot. Végül pedig azt hiszem, a munkavállalók számára több olyan dolog van, amely a gyakorlatban nem jól valósul meg. Vannak olyan európai tagállamok, amelyek nem ugyanolyan szociális körülmények között működnek, és nem elég hatékonyak a dolgok, és az, a munkaügyi felügyelőségeknek az együttműködése sem megfelelően alakul. És hogyha nem tesszük ezt meg, akkor nem lesznek ugyanolyanak a, szociális körülmények, mindegy, hogy milyen országról van szó. Aztán vannak olyan kisvállalkozások, amelyek a brüsszeli szabályok miatt panaszkodnak, és ezeket is figyelembe kell venni, hogy a bizottság ezt megteszi, ugyanakkor vannak nemzeti kutatások is ezzel kapcsolatban. És foglalkoznunk kell ebben a jelentésben azzal, hogy amikor harmonizáljuk a szabályokat, akkor lehet néha, hogy olyanok eh, keletkeznek, amelyek nem segítik azokat a vállalkozásokat, amelyek eh, helyileg akarnak működni. Tehát eh, mindig egyensúlyt kell teremteni a harmonizáció és a bürokrácia növekedése között. Tehát azt hiszem, hogy kiváló az érdemi része ennek a jelentésnek, és hangsúlyozom, hogy az egységes piac az az állampolgárok, a KKV-k és a munkavállalók számára van. És hogyha ezt is figyelembe vesszük, akkor Monti úr segítségével és a jelentéstevő segítségével kiváló munkát végzünk. Elnök, köszönöm szépen. Dion úr. Nos, azt hiszem én vagyok az egyetlen árnyék jelentéstevő, aki nem tudott még eddig hozzászólni, hogy, hogy akkor most a szavazás előtt még megtenném a megjegyzéseimet. Én is szeretném Louis Gröcknek megköszönni a munkáját, különösen azt, hogy mindegyik árnyék jelentéstevővel eh, hosszas megbeszélést folytatott, és a gondolatainkat eh, bele is vette a eh, jelentésbe. Gyakorlati szempontból láttuk most a reakciókat, és akkor Louis-val megbeszéljük, hogy talán lehetne több időt adni a kollégáknak a módosítások benyújtásának hiszen olyan gazdag tárháza van a módosításoknak, hogy talán jó lenne egy, egy kicsit több időt adni, de meg kell beszélni Monti úrral is, hogy az ő programjába is hogyan illik ez bele. Én a kulcsajánlásokra szeretnék koncentrálni, mert fontos, Eh, egy ilyen jelentésben, és Louis Gregek a elvégzendő feladatokat valóban felsorolta, és eh, a módosításokban is ezekre kellene eh, koncentrálni, és akkor nagyon hatékony lesz a javaslat. Nagyon örülök annak, hogy összevonta a munkának mindegyik vonulatát, és valóban a fogyasztókat és az állampolgárokat célozza meg, mint a, felhasznál, mint a végső kedvezményezetteket. Szerintem a mindennapi frusztráció, amely az állampolgárokat érinti, olyan egyszerű helyzetekben, mint amikor a pénzautomatákból a pénzfelvételre fizetni kell, stb. Ezek valóban kikezdik az egységes piacnak az egész képét, mint egy fontos projektet az emberek már az 50-es évek óta dolgoznak ezzel a projekttel, de, de igazából az észszerű dolgokat sem tudták tökéletesen megvalósítani. Épp ezért Louisnak a gondolatai amely a bizottságot kéri fel arra, hogy ezt a tevékenységet elvégezze, tehát, hogy foglalkozzon a 20 legfontosabb frusztráló ponttal, amely az állampolgárokat idegesíti, azokra adjanak választ, tehát, hogy legalább lássák az állampolgárok, hogy törődnek velük. És azt hiszem, hogy a bizottsági struktúrában a probléma, és ezért Bárnyi biztos aki tagja volt ennek a bizottságnak, ismerheti ezt. Tehát a belső piaci főigazgatóságnak a szerepe nem csak egy bürokratikus végrehajtója a meglévő szabályoknak és rendeleteknek, hanem valóban harcolnia kell a, a belső piacért a bizottság és a tagállamok keretén belül. És ahogy Louis Grek is rámutatott, vannak olyan nagyon fontos területek, mint a környezetvédelem, és Rüle asszony is rámutatott erre, a e, nyersanyag hatékonyság és a többi, amelyek szintén részei ennek az egységes piaci gondolkodásmódnak. De elsősorban az állampolgárokat foglalkoztató kérdések, azok mindegyik, állam, mindegyik főigazgatóságot érinti, és Reding biztos asszony, amikor itt volt a múlt hónapban, akkor bebizonyította, hogy ő is szövetségesünk, tehát nem csak Bárnyér úr, hanem Reding asszony is szövetségesünk ebben és az állampolgároknak az egységes piaci manifestója, a manifestója az egy például nagyon fontos dokumentum lenne. Aztán, ha megerősítjük a szerepünket, abban, hogy a tagállamok és a nemzeti ö, ö, ö, parlamenteknek is bevonjuk az egységes piac megerősítésébe, ö, az segíteni fog. Voltak már meghallgatások, lesznek még a meglévő jogszabályok alkalmazását, illetően például a szolgáltatási irányelve, a szakképesítések kölcsönös elismerése kapcsán, stb azok mind fontos események, és más bizottsági kollégákat is arra kellene ösztönözni, hogy ezt komolyan vendék, vegyék. Ugyanakkor az Európai Tanácsnak is erőfeszítéseket kell tenni. Említettem már röviden, amikor tegnap az Európai Tanácsnak a, az elnökével beszéltem a csúcs eredményeiről, mivel a csúcs annyira csalódást okozott, ugyanis az belső piacnak a kérdéseivel nagyon könnyedén foglalkoztak, és amikor célkitűzésekről beszélünk más területeken, mint az oktatás, a szegénység felszámolása, és többi, meg mind nagyon fontos kérdések, de tulajdonképpen a belső piacnak a kiegészítése az állampolgárok és a fogyasztók számára az nem jelent meg sehol. Tulajdonképpen vannak ilyen zászlóshajó kezdeményezések, és e, a tanács ezeket alig említette, pedig a legfontosabb kezdeményezés, amelyel foglalkoznunk kellene, az, és ez benne van ebben a jelentésben, az, hogy valós hasznokat, hasznot hozzunk a fogyasztók, az állampolgárok, a KKV-k számára. És az innováció, a tudásátadás és a többi, mind olyan kérdések, amelyeket ezeket bele kell venni. És ahelyett, hogy ezzel foglalkoznának ezekkel a vezető kezdeményezésekkel, másfelé te, terelik el a figyelmünket. Tehát olyannal kell foglalkozni, hogy Európa valóban plusz értéket ad ahhoz, amit Európa te, azzal, amit Európa tesz, ahelyett, hogy új irányokba indulunk el, e, tulajdonképpen egy eléggé nehezen megfogadható, megfogható célkitűzésekkel. Tehát azt hiszem, hogy ezt a jelentést e, egy ilyen üzenetre használhatjuk fel, talán Mario Monti jelentése is ilyen irányba megy el. Nem lehet sose tudni, de hogyha igen, akkor tulajdonképpen e, kettős támadást intézünk a tanácssal szemben. Végül pedig Louis Gregg beszélt a stratégiai jelentésekről és javaslatokról. És arról szól, hogy egy egyeséges piaci jogalkotási csomagot kérjünk számon a bizottságtól. Tetszik nekem ez az ötlet, amelyik eléggé ambiciózus, de szerintem nem feltétlenül új jogszabályokat akarunk és egy javaslatom lenne ezzel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy egy olyan precedens látunk magunk előtt, amelyet a tanács és a tagállamok elfogadtuk. Ezek politikai kezdeményezések, lehet, hogy lesz jogalkotási tart, tartalmuk is, és ezeket jogi aktusoknak nevezünk, és itt egy egységes piaci aktusra, nem actre, hanem actionre, tehát cselekvésre gondolok, amelynek elvnek, elvként kellene szerepelni, de gyakorlatban azt jelenti, hogy legyen egy egységes piaci törvény, jogszabály, amely összegyűjti nem csak a jogalkotási, hanem a nem jogalkotási gondolatokat is, de ugyanakkor a tagállamokat is maga köré gyűjteni azért, hogy végrehajtsák, átültessék és végrehajtsák a jogszabályokat, mert ez is egy nagyon csalódást okozó pont. És Louis is említette, és Rosfor úr is, hogy emellett még a, a kommunikáció, az információ terjesztése is nagyon fontos, tehát új média, esettanulmányok, egységes piaci blog, internetes oldalak legyenek, stb. Tehát nagyon sok mindent tehetnénk, az iPhone-okat lehetne például felhasználni arra, hogy ezt a 20 legfontosabb egységes piaci kérdést ismer, megismertessük az embereket. Tehát az embereket be kell vonni. Aztán a Solvit kérdése például is példa lehetne. Ugyanakkor a, ezek nagyon kicsik, és nem, mégsem tudjuk őket megoldani. A szolgáltatási irányelv, az egységes, egyablakos intézés kérdése olyan gondolatok, amelyeket más területekre is át kellene venni, amikor az egységes piaci jogszabályokat átültetjük. Ugyanis az európai környezetben állandóan az a probléma jelentkezik, hogy új ötletekkel előállunk a bizottság különböző osztályain, de sosem kapcsoljuk ezeket a többi területhez. És ennek a munkának, tehát Lói munkájának a, a legfontosabb előnye az, hogy itt van a jó ötleteknek a, a tárháza, mindegy, hogy ez most a bizottságban, a parlamentben van, a kormányoknál, állampolgároknál, stb fogjuk ezeket ögybe, egybe, és valós politikai kezdeményezéssel induljunk, amelyet minden területen be tudunk vetni, azért, hogy egy közös megközelítést hozzunk létre, azért, hogy az állampolgárok és az üzleti vállalkozásoknak a frusztrációit végre megoldjuk. Mindezek ugyanis aláaknázzák az egész politikai harcot. És szerintem ez egy nagyszerű elindítása lenne ennek a, a jelentésnek, és Mario Monti munkájával együtt nagyon hasznos lesz. De szeretné, ha a kollégák hozzájárulnak, de azért ne húzzuk el túlságosan, mert nagyon fontos, hogy a júniusi csúcs előtt szavazzuk meg ezt ebben a bizottságban, e, és reméljük, hogy Mário Montival is tudunk előtte e, méreható e, vitákat folytatni, de azt hiszem, hogy ez egy fontos terület az előrelépéshez. Right. Thank you. Uh... Nagyon köszönöm. És akkor most vissza az elnöki pozíciómba a belső piac jövőjének izgalmas vitájáról most áttélnénk a textil nevek, textiltermékek elnevezése és az ehhez kapcsolódó címkézés témájára. Greg úr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 Tehát akkor uh, kérem, hogy uh, készüljön fel mindenki a szavazásra. Remélem, hogy mindenkinek megvan a szavazókártyája. Ezt akkor fogjuk használni, uh, hogyha a nem elektronikus szavazásnál közel esnek a különböző arányok egymáshoz. Először is ellenőrizzük a jelenlétet. Szeretnék szeretném minden néppárti képviselőt megkérni, aki szavazni fog, hogy most szavazzon, pusztán az ellenőrzés véget. Tehát megnyitom a néppárti tagok számára a szavazást. We have ten EPP members. nem, 11, 12, 13, 13 néppárti képviselő van, 14, ez elég, tehát 14-en. A szocialisták számára nyitom meg most a szavazást. Tizenketten vannak. Csak tíznek kéne lenni. Jó, tehát akkor tíz szocialista képviselő kell, hogy legyen. Most 12-t, 13-at számolunk. akkor kérem, tegyünk meg mindent, hogy csak tíz szocialista képviselő szavazzon. Bízunk önökben. ALDE, kérem az ALDE képviselők szavazzanak. Megnyitom a szavazást az ALDE képviselők számára. Három, lehetnének négyen is, egyelőre hárman vannak. Rosfor is szavaz. Oké, tehát akkor négyen vagyunk, négyen vannak. Zöldek, hárman, ha jól tudom. Igen, látom a három kollégát, úgyhogy külön nem kéne most ezt kipróbálni. Egyszer részéről három, kettő GUE és Stasnes. Nos, akkor kezdjük meg a szavazást. A szocialistáktól kérem, hogy csak tizen szavazzanak. Akkor megadom a jelentéstevőnek a szót. A textiltermékek elnevezése és az ehhez kapcsolódó címkézéssel kapcsolatosan Menders úr kap röviden szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szorosan együttműködtünk a legtöbb árnyék jelentéstevővel. Úgy gondolom, hogy végigvettük a teljes szavazó listát, ezen szerepel számos kompromisszumos módosító. Egy kiegészítést szeretnék említeni. Arra törekedtünk, hogy a belső piacot Monti úr elképzelései szerint optimalizáljuk, és ezt az irányelvet összekapcsoltuk a 2005-ös vámkódex rendelettervezettel, ami, amit ugyan megvizsgált a tanács, de végül is blokkolta. Az állati eredetű termékekre vonatkozó irányelvvel is próbáltuk összekapcsolni, tehát ha 10%-nál több vagy nagyobb mértékű ez az arány. az 1994-es e- irányelvvel kapcsolatosan is vizsgálódásokat folytattunk. a bőrtermékek kapcsán. Tehát ennyit sikerült elérnünk. Egyébként pedig kérjük a bizottságot, hogy készítsen majd tanulmányt, illetve hatásvizsgálatot számos kérdésben. Így például szeretnénk megvizsgálni konkrétan ezeket a részeket, de talán a bizottság egyéb témákat is ajánlhat. Mi bízunk a az Európai Bizottságban, hogy megvizsgálja ezeket a területeket, és figyelembe veszi az összes érintett fél véleményét. És várjuk a javaslataikat. Szóbeli kiegész, módosítom is lenne Karasz úr nevében. A szabónál, ha csináltatunk méretre szabott ruhát, akkor nyilvánvalóan ez a termék kivételt, mentességet élvez. Ez pusztán egy szóbeli módosító nem szerepel az anyagban. Karasz úr elnézést kér, kimentette magát, nem tudott ma jelen lenni, de ezt a nevében javasoltam. És emellett pedig szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzájárult a munkához. Nagyon érdekes és hasznos utat, látogatást tettünk Milánóban, Kárlának köszönhetően. Számos esetben kompromisszumot is el tudtunk érni, és elnök úr az ön frakciója is komoly segítséget nyújtott. Miután a kompromisszumok köre igen széles, gondolom, hogy előre tudunk lépni. Még egy utolsó módosítót szeretnék megemlíteni. Az új magatartási kódex értelmében a koordinátorok körében döntést kell hoznunk eh, arról, hogy itt az első olvasatban majd ezt eh, elfogadjuk, illetve megállapodásra jutunk. Tegnap eh, a koordinátorok ülése ezt elég későn tárgyalta. Úgyhogy ennyit, és remélem, hogy ezzel hozzájárulunk a belső piachoz. Elnök, köszönöm szépen, rengeteg munka van ebben az anyagban. Először is köszönöm, hogy méltányolta az én új frakcióm kompetenciáját, illetve közreműködését, és hát egészen biztos vagyok benne, illetve egyetértek, hogy Karasz úr szabója nem fog hátrányt szenvedni a módosító kapcsán. Minden esetre én nem javasolnám, hogy erről ma szavazzunk, hiszen először is a koordinátorok erről nem cseréltek eszmét, másrészt pedig a tanácssal is egyeztetnünk kell, illetve meg kell ezt vitatnunk, mielőtt az álláspontunkat kialakítjuk meg kell néznünk, hogy mennyiben esik egybe a mi véleményünk az övékkel. Gebhard asszony a frakciója nevében ezt már kifejtette, és azt hiszem, hogy ezt sokan osztják, hogy a szakbizottságunk koordinátorai ezt az eljárást kivételesnek tekintik, és nem az általánosan követendőnek. Nincs különösebb gazdasági kényszer, ami miatt most ezzel el előre kéne rohannunk, vagy el kéne ezt kapsz, kapkodnunk. De hogyha ellen vélemények is vannak, természetesen ezt is figyelembe fogjuk venni. Úgyhogy majd időt adunk arra, hogy mindenki kifejtse a véleményét, és majd szavazunk erről a bizottságon belül, miután a koordinátorok ezt megvitatták. Tehát ez egyébként minden jelentéstevőnek mondtam. Na, akkor folytassuk a szavazással az elektronikus szavazást csak akkor alkalmazunk, hogyha nagyon szoros az eredmény. Gebhardt és Schwab képviselőket kérem, hogyha ők eh, ülnek miután az ellentétes oldalon, ők döntsék el, hogy mikor kell elektronis. Tehát először is eh, a 15-ös módosító mellett ellene elfogadott, elfogadtuk túlnyomó többséggel, a 68-as okafogyottá válik, kettes cikk, 16-os módosító, Manders féle módosító mellett ellene túlnyomó többség elfogadta. 69-es. 69-es módosító mellett ellene elutasítva 17-es. Ez egy nyelvi módosító, tehát erről nem szavazunk. A karaszféle szóbeli módosító az egyéni mellette ellene elfogadtuk, tehát akkor a szabók mentesülnek. 18-as módosító, nyelvi módosítás, a következik a 19-es, erről szavazunk mellette, ellene elfogadtuk a 70-es okafogyottá válik, rajta féle módosító 71-es szintén, a 20-as következik, a jelentéstevő módosítója mellett, ellene elfogadtuk. 4-es cikk, 72-es módosító Mendezféle mellette ellene elfogadtuk. 21-es okafogyottá vált, 73-as mellett ellene elfogadtuk. 5-ös cikk, 22-es Mentersféle módosító mellett ellene elfogadtuk. 6-os cikk, az új szálak alkalmazása. Menders úrnak itt van egy szóbeli kiegészítéssel ellátott 23-as módosítója, emellett kiszavaz, mell ellene elfogadtuk. Így tehát az 23-as az önmódosítója nélkül fokafogyottá vált, 74-es. Erről majd később a 9-es cikk kapcsán szavazunk. A 7-es cikk következik, 75-öst visszavonta az előterjesztő 24-es Menders féle módosító mellett, ellene elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene elfogadtuk. 8-as cikk, 76-os Mendersféle mellett, ellene elfogadtuk. 26-os okafogyottá vált, 9-es cikk, kompromisszumos egyes módosító, erről szavazunk mellette, ellene elfogadtuk akkor az egyes kompromisszumos módosító elfogadásával az összes többi módosító a 9-esre vonatkozóan okafogyottá vált, tehát következik a 79-es módosító mellett ellene elfogadtuk. 11-es cikk, kettes kompromisszumos módosító Menders mellett ellene elfogadtuk tehát a 29-es és 80-as okafogyottá vált, következik a 30-as Mendersféle módosító mellett, ellene elfogadtuk. 31-es Mendersféle módosító mellett, ellene elfogadtuk. A 3-as kompromisszumos módosító következik mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. akkor a 82-es és 81-es okafogyottá vált, 83-asról szavazunk, 83-as mellett, ellene, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene elfogadtuk. A titkárság felhívta a figyelmemet, és erről mindenki tájékoztatok, hogy miután a javaslat köre némileg módosult, az egyes cikkben is ennek megfelelően technikai módosítókat kell majd tennünk, de a, ez majd a végleges szövegem végezzük el. A 12-es cikkel kapcsolatosan a 32-es D módosító uh, So we now move to compromise amendment four. Those... Uh, tehát itt is egy technikai jellegű változásról van szó. A négyes kompromisszumos módosítóról szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. Tehát a 33-86-os okafogyottá válik, folytattuk a 34-essel mellette, ellene akkor ezt elektronikusan kéne ellenőrizni. A Menders féle 34-es módosítóról van szó. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást a 34-essel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Egy szavazattal megbukott, tehát 18-19 arányban leszavaztuk. Tehát következik a 87-es McLarkin féle módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Öt szavazattal elbukott, tehát 15-20 arányban elutasítottuk, 35-ös következik mellette, ellene elfogadtuk. 89-89-es okafogyottá válik, 99-es Mendersféle módosító mellette, ellene elfogadtuk. 91-es több képviselő által benyújtott módosító mellette, ellene elutasítottuk. 36-os Fandersféle módosító mellett ellene elfogadtuk. A hármas fejezet következik jogcímek 37-es módosító mellette ellene elfogadtuk. 16-os cikk 38-as módosító a törlésre vonatkozóan mellette ellene elfogadtuk a 17-es cikk 39-es módosító mellett ellene elfogadtuk, 40-es mellett ellene elfogadtuk, 41-es mellette ellene elfogadtuk, 92-es következik, itt elektronikus szavazást nyitok meg a 92-es módosítóval kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-17-es arányban. A 42-es módosító tehát okafogyottá válik. A 43-as Mendersféle módosítóról szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. 44-es mellette, ellene elfogadtuk. 19-es cikk, 45-ös módosító Mendersféle mellette, ellene elfogadtuk. 46-os Mendersféle eh, módosító mellette ellene elfogadtuk. 47-es módosító, ez egy technikai jellegű módosító indítvány a parlamenti és tanácsi kezdeményezése kapcsolatban mellette ellene elfogadtuk. 47-es okafogyott. Ehm, elfogadtuk. 49-es ez a 20-as cikkel kapcsolatos Manders, Manders indítványa elfogadva. Akkor a kompromisszumos ötös számú ö, módosító, ki az, aki támogatja, ellenvélemény. Elfogadtuk. Ez esetben az 50 és 93-as okafogyottá válik, 51-es mellette ellene elfogadtuk, a 95-ös okafogyottá vált. 21-es <clears throat> cikk A, átmeneti rendelkezések, kompromisszumos módosító hatos számú, mellette ellene elfogadtuk. 52-es és 96-os okafogyottá vált, 53-as <clears throat> módosító Manders úr által elfogadtuk, 54-es Manders módosító mellette ellene ezt is elfogadtuk. Ötös melléklet következik. 97-es módosító. Megnyitom a szavazást 97-es módosítóval kapcsolatban. Lezárom a szavazást. 18 ellenében elutasítottuk. 98-as módosító következik. Itt is megnyitom a szavazást. 98-as módosítóról szavazunk. A szavazást lezárom. E, elutasítottuk 15 mellette, 17 ellene. Az 55-ös következik, Manders módosítója. Ki az, aki támogatja? Ellenvélemény. Elfogadtuk. 99 a következő támogatja, ellenszavazat. Elutasítva. Karasz úr százas módosítója ezzel okafogyottá vált. Most akkor a preambulum következik. Egyes módosító, Manders úr mellette ellene elfogadtuk kettes, a, az előadó indítványa, ezt is elfogadtuk, hármas módosító, mellette ellene elfogadtuk, négyes, mellette ellene elfogadtuk. Ötös, ki az, aki támogatja. Elfogadtuk. Hatos, mellette ellene elfogadva. 57-es a következő, mellette ellenszavazat elfogadva. 57-es és a 58-as okafogyottá válik. 7-es elfogadva. 59-es. Elfogadva. 90, a 9-est visszavontuk, 10-es Manders indítványa elfogadva, 11-es támogatja, ellenszavazat elfogadva. A 60-as okafogyottá vált, kompromisszumos ö, módosító, a 7-es számú következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva a 61-es, 62-es és 67-es okafogyottá vált ezzel, 63-as következik, mellette ellenszavazat elfogadtuk, 12-es okafogyottá vált, 8-as számú kompromisszumos módosító, mellette ellene elfogadva, 13-as, 64-es, 65-ös, 66-os okafogyottá vált, 20-as preambulum bekezdés, Manders eh, módosítója, mellette ellene elfogadtuk. Most akkor a jelentés tervezet eh, egészére szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. A szavazást megnyitottam a jelentés tervezettel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 37 szavazat, 30 mellette, egy ellenszavazat és 6 tartózkodás. Eh, Előadó úr, nagyon szépen köszönöm, nem tudom, van-e hozzáfűzni valója. Tanács vagy a bizottság óhajt hozzáfűzni. Nem, ebben a szakaszban nem. Köszönjük szépen, ezek után tovább lépünk. Styler asszony jelentéséről fogunk szavazni. Bocsánat, nem vettem észre, máshol szokott ülni asszonyom vezesse fel a jelentését a számunkra, illetve a véleményét. Elnök úr, köszönöm szépen. Nem igazán van hozzá fűzni valóm. Szerintem indulhat a szavazás. Csupán az árnyék jelentéstevőknek és az összes hozzá segítőnek szeretném megköszönni a végzett munkát. Indulhat a szavazás. Let's, let's... Elnök Oké, okay. akkor Szájler asszony jelentésére fogunk szavazni. Egyes bekezdés, kettes módosító, mellette ellen. Elfogadva. Svensson asszony ö, módosítója, ez egy kiegészítés, mellette ellene. Azt hiszem, hogy ö, itt ö, szavazást indítunk elektronikusan. Svensson asszony indítmányával kapcsolatban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-15 ellenében elfogadtuk. Hármas ö, módosító, Nikolászku asszony indítványa mellette ellene elfogadtuk. Négyes módosító, Svensson asszony terjesztette elő, mellette ellene. Elutasítottuk. Le Grip asszony módosítója, az ötös számú a következő. Megnyitom az elektronikus szavazást az ötös módosítóval kapcsolatban. A szavazást megnyitottam. Lezártam a szavazást. 21 szavazattal 15 ellenében elfogadtuk. 6-os Nikulescu asszony, mellette ellene elfogadva. Grip asszony egy szóbeli módosítást terjesztett elő, ezt el tudják fogadni. Ki az, aki támogatja a szóbeli módosítót? Elfogadtuk. ez az eredeti Le Grip féle módosító okafogyottá vált 7-es, Nikulászko asszony módosítója elfogadtuk. 9-es Svensson asszony módosító indítványa mellette, ellene. Itt egy elektronikus szavazást kérek, megnyitom a szavazást, 9-es módosítóra szavazunk, Svensson asszony terjesztette elő. Lezárom a szavazást. 23 szavazattal, 14 ellenében megszavaztuk. Tovább lépünk. A tízes módosító következik, Lögrip asszonytól. Megnyitom az elektronikus szavazást, tízes módosítóra szavazunk. Lezárom a szavazást. 22 mellette, 13 ellene, két tartózkodás, elfogadtuk. Svensson asszony, 11-es módosító. Itt is elektronikus szavazást kezdünk. Ezzel megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. 18-18, tehát ezt nem fogadtuk el. Pontosabban ok okafogyottá válik. 12-es módosító Nikolászko asszonytól támogatja ellene elfogadva. Styler asszony 13-as módosító, ezt is elfogadtok. 14-es Nikolászko beterjesztő, ezt is elfogadtok. 15-ös Lögrip asszony indítványa mellette ellene elfogadtuk. 16-os le Grip, illetve Jouvin a beterjesztők elfogadtuk, a 17, ugyancsak Le Grip és Jouvin terjesztette be, ugyancsak elfogadtuk. Úgyhogy most megnyitjuk a szavazást a véleménytervezet egészére vonatkozóan. Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. 30 szavazattal megszavaztók hat tartózkodás mellett. Steiner asszony, nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy az ipari szakbizottsággal ö, fokozott energiával folytatják majd a munkát. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm, hogy végigvihettük a szavazást. Most azt javaslom, hogy térjünk vissza Greg úr jelentésének vitájához, és felkérem Monti urat, hogy ma 11-re térjen ide vissza, de hát most azt hiszem, hogy üzenünk neki, hogy jöhetne. Megnézzük, hogy kik vannak a felszólalók listáján, de lehet, hogy Monti úr után még Géphárt asszony, Styler asszony, Türinen Rapti és Korede Campos professzor. Lehet, hogy további jelentkezőink is lesznek. Lehetséges, hogy a belső piaci témákkal kapcsolatos egyéb jelentéstevők és lelkes támogatók is hozzászólnak. Jelentkezzenek, mert van időnk a vitára. Transafilides úr immár meghallotta a szót, jelentkezett, remélem többen is lesznek, akik követik példáját. Megadom a szót uh, Géphárt asszonynak. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Louis Gregnek ezt a valóban kiváló munkát. Nagyon jó jelentést készített, nagyon sok fontos pontot érint, a polgárok számára különösen fontos, és a fogyasztók számára különösen fontosak ezek. Egy dologra szeretnék rámutatni, amiről már többek, többen is szóltak, nevezetesen választ kell adni arra, hogy a polgárokat hogy nyerhetjük meg Európa javára, hogyan tudjuk a frusztrációjukat leküzdeni. Ez talán az egyik legfontosabb feladatunk. Szerintem ehhez megtaláltuk a megfelelő megoldást, megközelítést. Itt többen említették, hogy számos pont hiányzik a jelentésből. Nekik mondom, hogy nyilvánvalóan a hely hiány is indokolja ezt, és sok részlet, ami itt felvetődött, nem feltétlenül illik az átfogó témába. Megemlíteném magát a címet. A belső piac megteremtése a polgárok számára. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy például a, szer, a szellemi tulajdon kérdéséről valóban nincs szó, de ez talán nem annyira a fogyasztókat érinti, hanem a vállalatokat a belső piacon belül. Tehát valahol el kell dönteni, amikor a címet megadjuk, hogy pontosan mit akarunk megcélozni, mire helyezzük a hangsúlyt, vagy pedig tegyünk -e inkább azt, amit sokan javasolnak, hogy egy nagyon széles körű vitát folytassunk, minden zsúfoljunk be, de akkor ezzel a politikai üzenet csorbát szenved. Tehát ezekben a dolgokban kell állást foglalnunk, és eldöntenünk, hogy miről folytatunk vitát. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ezek az egyéb kérdések nem fontosak, ezzel nem ezt akarom mondani. Pusztán a kérdés az, hogy a hangsúlyokat hogyan kívánjuk érvényesíteni a jelentésben. Louis Craig szerintem nagyon jól megtalálta a kellő hangsúlyt. Koordinátorok, illetve szakbizottsági tagként eh, mi azt a megbízást adtuk Greg úrnak, hogy a belső piac megteremtéséről szóljon a jelentése a fogyasztók, illetve a polgárok számára. Ez lett volna az első megjegyzésem. Másodszorban Szerintem az is kiviláglik Greg úr javaslatából, hogy itt most újra kell definiálni azt, hogy hogyan akarjuk kezelni a belső piacot. Az Európai Unió fejlődéséből fakad, hogy a gazdaságpolitika és a pénzpolitika állt eddig előtérben. Számos polgár joggal kérdezi meg, hogy és mi hol vagyunk, mi fogyasztók vagy munkavállalók, polgárok, mi a mi helyi értékünk. A Lisszaboni szerződéssel gyakorlatilag ezen a területen egy új megközelítést vezetünk be. Grech úr jelentése is joggal foglalkozik ezzel. A hármas és a négyes, hetes, kilences, tizennégyes cikke a szerződése érinti a szociális piacgazdaságot, illetve általában a szociális kérdések területét. Ehhez kapcsolódik az, hogy a fogyasztói jogok horizontális megközelítést igényelnek. A fogyasztók gyakorlatilag a Lisszaboni szerződés következtében előtérbe kerültek, vagy sokkal inkább előtérbe kerültek, és ennek mi is meg kell, hogy felüljünk. Szerintem Louis Greg kiválóan kidolgozta ezt a részletet. Harmadsorban a zászlónkra tűzheti a parlament azt, ami a jelentésben is szerepel, nevezetesen, hogy a belső piac nem lehet egy öncélú dolog. Ezt is fontos megállapítani. Nem lehet öncél, hanem pusztán ez egy eszköz. És ezt az eszközt kell felhasználnunk ahhoz, hogy valamit tegyünk a polgárok bizalmának visszanyerése vagy megnyerése tekintetében. Éppen ezért azt javasolnám, hogy a polgárok bizalma erőteljesebben jelenjen meg a jelentésben, hiszen arról kell, azt kell biztosítanunk, hogy ez a bizalom erősödjön, és éppen ezért erőteljesebben kell hangsúlyoznunk, hogy a, belső piac több, mint pusztán a gazdaság, hanem ez a, szociális jogokat, a fogyasztói jogokat, a környezeti szempontokat éppen úgy érinti. Tehát ezeket a szempontokat kellene talán egy kicsikét jobban kidomborítani, ami pedig a pénzügyi szolgáltatásokat illeti. Lui jelentése érinti ezt a területet is, és külön üdvözlöm, hogy ezt nem hangsúlyozza túl hiszen erről már folytattunk, és folytatunk igen éles vitákat, és erre szükség is van. A fogyasztók jogait ezen a területen rendkívüli módon meg kell erősíteni. Ugyanakkor viszont a mi frakciónk attól tart, hogy ha ezt túlságosan előtérbe helyezzük, akkor az összes többi terület, amire Louis utal a jelentésében, feledésbe merül. Tehát óvakodnunk kell attól, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat ne hangsúlyozzuk túl, amelyek természetesen nagyon fontosak. Itt egyértelmű szabályokra van szükség, meg kell nyerni ezen a területen is a fogyasztók bizalmát, de a fogyasztóvédelemről más területeken sem fejez, feledkezhetünk meg. Végezetül pedig röviden arról a területről, amiről már többen szóltak, az általános gazdaság érdeket szolgáló szolgáltatások szabályozása területe. A záró következtetések kapcsán a frakcióm szeretné hangsúlyozni a szolgáltatási irányelvet. A szolgáltatási irányelvek kapcsán a parlament és a miniszterek tanácsa igen hevesen vitatkozott, nevezetesen, hogy, ezeket az általán, hogy ezek az általános gazdasági érdekű szolgáltatások is a az irányelv körébe tartozzanak-e, avagy sem. A parlament és a tanács is azt mondta, hogy nem, ezek az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nem a szokásos értelemben vett szolgáltatások, tehát nem tartoznak a szolgáltatási irányelv kereteibe, éppen ezért ezeket külön kellene kezelni. Mégpedig azért, mert az alapfeltételek rendkívüliek, vagy nem a szokásosak. Tehát inkább itt a fogyasztóvédelem, vagy a betegjogok kérdését érinti. Itt a különböző szükséghelyzetben lévő fogyasztókról van szó, tehát ezekre a szolgáltatásokra egy univerzális szabályozást kell találni, és amikor a szolgáltatás irányelvet elfogadtunk, így döntöttünk. És éppen ezért helyes az a következtetés, hogy ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen a Lisszaboni szerződés a 14-es cikkében, illetve a jegyzőkönyvben erre egy feladatot fogalmazott meg, nevezetesen, hogy ezzel a témával foglalkozni kell. Ezt nem hagyhatjuk pusztán a bíróság hatáskörére. Tehát meg kell vizsgálni, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést. És amikor Louis Greg azt mondja, hogy itt egy keret jogszabályra van szükség, itt egyes kolléga, kolléga említette, hogy itt esetleg tartani kell a túlzott bürokrációtól, vagy attól, hogy túlságosan beavatkozunk, vagy sértjük a szubszidiaritást. Egyértelműen le kell szögeznünk, hogy itt ezen szolgáltatások védelméről kell gondoskodni, pedig oly módon, hogy a tagállamok helyben alakítsák ki a szabályokat, figyelembe véve a fogyasztói igényeket, de ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a kormányok elbizonytalanodhatnak, hogy mit kezdjenek ezzel a területtel közös európai szabályzás hiányában. Tehát ezt nem söpörhetjük le az asztalról, éppen ezért vizsgálni, meg kéne vizsgálni, hogy ezeket az aggályokat hogyan vehetjük figyelembe, mint ahogy ezt Schwab kolléga is említette. Itt nem arról van szó, hogy ezekből kereskedelmi szolgáltatásokat kell csinálni, hanem megfelelően kell ezek szabályozásáról gondoskodni. Én legalábbis így értettem. Tehát ennyit akartam erről a témáról még elmondani, mégpedig azért ilyen hosszasan, hiszen az elnök úr már az elején jelezte, hogy rengeteg időnk van a vitára, és Éppen ezért vettem magamnak azt a jogot, hogy itt hosszasabban kifejtsem a véleményemet. Nagyon jó volt ez a felszólalás, és valóban mondtam, szándékosan szántunk jó sok időt erre a vitára. 11 óráig várakoztatni fogom Monti professzor urat, mert hiszen közben megy az internetes közvetítés, és lehet, hogy az emberek milliói várják, hogy a professzor úr felszólalhasson. Az ember ezt soha nem tudhatja. Lehet, hogy Van Rompuy úr a tegnapi észrevételem alapján levonta a következtetést, hogy hogyan lehet tovább lépni a belső piacon. Styler úr, Tuller úr, Rapti, Kampasz urak, és Kreutzmann úr is itt van. Minden kollégának mondom, bőséggel áll idő a rendelkezésünkre, mindenkinek jut lehetőség a felszólalásra. És még mielőtt tovább lépek, elnézést kell kérnem egy új francia tagtól, aki most csatlakozott hozzánk. Első alkalommal Szüli asszonyt szeretném hivatalosan üdvözölni korunkba, körünkbe. Most pedig Styler asszony. Köszönöm, elnök úr, és valóban rövid leszek. Arra gondoltam, hogy amikor a belső piacról, az egységes piacról beszélünk, a bizottságunk, ahogy a belső piaci bizottság, elképzelhető, hogy félreértésekre ad alkalmat el kéne gondolkodnunk azon, hogy hogyan is nevezzük el mi saját magunkat. Mert hiszen, hogyha, hogyha belső piacról beszélünk, akkor vannak némi protekcionista felhangjai ennek a dolognak, vessük ezt össze az egységes piacsal. A 38-as pontot szeretem, ahol arról beszélünk, hogy fel kéne tárni azt, hogy a, a belső piacnál melyik a 20 legnagyobb, legfontosabb téma, amely megelégedettséghez vezet. Szerintem ezt lehetne szűkíteni, akár háromra, de szépen átvezet bennünket a 46-os ponthoz. A Solvit, ez egy olyan eszköz, amelyet mindenképpen fel tudunk használni. Az elnök úr is mondta ezt, mások is felem, felemlítették ezt. Ezzel az állampolgárok valóban ö, tudnak jelzéseket küldeni, azonban nagyon fontos, hogy az emberek túlnyomó többsége nem igazán érti, hogy mi az egységes belső piac. Ezért nagyon fontos lesz majd Monti professzor úr jelentése. Valóban nagy öröm számunkra, hogy itt van a körünkben professzor úr, nagy izgalommal és nagy várakozásokkal tekintünk az ön jelentése elé. Aztán az állampolgári karta, hogyha e, ehhez a területhez hozzányúlunk, akkor nagyon egyszerűet, egyszerű eredményeket kell megfogalmaznunk, amit az állampolgárok meg fognak érteni. Tegnap a vitából kiviláglott, hogy ezt a témát kezelnünk kell, és a belső piac az valóban az Európai Unió egyik legfontosabb funkciója, és ha ez nem funkcionál, akkor ezzel tennünk kell valamit, hiszen ez valamennyünkre káros, kártékony hatást fejt ki. Köszönöm szépen a vita lehetőségét, és alig várom már, hogy 11 óra legyen, eh, hogy Monti professzor úr eh, előadását meghallgathassuk. Elnök, köszönöm szépen, Steiner asszony, Turin asszony. Thank you. Um, this... Köszönöm szépen. Eh, valóban egy nagy szabású vita ez a bizottság sokszor nagyon technikai, konkrét módosító indítványokkal foglalkozik. Azonban méltányolom, hogy ebben a vitában most arról beszélünk, hogy az egységes belső piac vonatkozásában merre haladunk előre. Ahogy Gebhardt asszony is mondta, ez a belső piac ez soha nem egy öncél. Ez egy eszköz, amelyel előbbre tudunk lépni. Számomra a belső piac valóban eszköz, amelyel szociális igazságosságot és fenntartható társadalmakat hozhatunk létre. Nincs kétségem afelől, hogy a belső piac a múltban is és most is az Európai Unió egyik legfőbb meghajtó motorja. Az a fontos azonban, hogy egy holisztikus megközelítést alkalmazzunk, amelybe belefér a szociális, a környezeti dimenzió és a hasonlók. Ezért örömmel vettem a jelentést, amely ilyen témákra is kitér, nem csak a végrehajtás problémakörére beszélnünk kell az egészségtelen konkurenciáról, a munkakörülményekről, a belső piacon és hasonló témákról. Ha ezekről nem beszélünk, akkor egy lefelé menő spirálba keveredünk bele, amelynek sose lesz vége. A további integráció feltételeit kellene megfogalmaznunk, tehát a piaci integrációról van szó, hogy ha a jövőben sikeres belső piacot akarunk, akkor a fogyasztókhoz átláthatóságot kell szállítanunk, ahogy a jelentésben is olvashattuk. Tudjuk, hogy vannak frusztrációt okozó tényezők, de talán nem ártana összeírni egy listát arról, hogy mi az, ami bevált, mi az, ami működik még egy másik ö, körülmény, ugye véget kell vetni az egészségtelen konkurenciának. Mm, a kirendelt dolgozókról szóló irányelvre gondolok itt például, aztán arról, hogy hogyan lehetne tovább emelni például a környezetvédelmi intézkedéseket. Lehetséges, hogy ezek ellentmondásosnak tűnnek, de önök maguk is megemlítik a témát a 26-os, az 50-es és az 52-es eh, pontokban a jelentésben. Végezetül pedig elmondom, hogy ez a mostani eszmecsere egy újabb, még nagyobb szabású vita irányába eh, eh, mutat. Ez valójában egy ilyen kompetencia bénaság, mert hiszen tudjuk, hogy rengeteg kompetenciával rendelkeznek az emberek, mégsem tudunk előre mozdulni. Az új alapszerződésben mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel. Tehát a kompetenciákkal kapcsolatos vitát feltétlenül folytatnunk kell a jövőben mondjuk úgy, csak halkan mondom így, az új alapszerződéssel kapcsolatos vita során. Köszönöm, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy annyi időnk maradt még, hogy Atti asszony hozzászóljon. Köszönöm szépen. Azért szólok a jelentéshez, hogy a görög választás, választóknak a véleményét kifejtsem. Nagyon fontos kérdések ezek az Európai Unió jelene és jövője szempontjából. Louis-nak a jelentése kiváló, és ezért megköszönöm neki. A belső piac az állampolgárok, a görög állampolgárok szemében olyan, mint egy hölgy egy olyan hölgy, akit nehezen ért meg az ember, akinek csúnya az arca, kemény a szíve, és távol tartja magát az igazi szükségletektől. Tehát azt hiszem, hogy a belső piacnak arcot kellene váltania és amikor megnézzük, hogy milyen, megkérdezik, hogy milyen piac, milyen bizottságnak a tagja vagyok, és azt mondom, hogy a belső piaci bizottságnak, a szakbizottságnak a tagja vagyok, akkor a válasz az eléggé érdekes, mert hitetlenül ingatják a fejüket, és azt mondják, hogy hát, tehát azt hiszem, hogy nem ilyen reakciót kellene kapnunk. Tehát a, most ez kiváló alkalom, hogy egy olyan kérdésről beszélünk, amely közös van az állampolgárahoz. Azt szeretném, hogy a belső piac egy elegáns, szép hölgy legyen, egy nagy szellemmel és egy nagy lelkű szívvel. Amikor szellemről és szívről beszélek, akkor nyilván megértik, hogy itt a gazdaság és a szociális szempontokról beszélek, amelyeknek részeinek kell lenni a belső piacnak. A belső piac és Evelyn és Turenen kollégáknak a szavaira utalnék itt, hogy ez a belső piac nem csak elméleti szinten létezik, hanem olyan piacról van szó, amely minden állampolgár számára létezik. A sérülékeny állampolgárok számára épp úgy, mint az erősebb állampolgárok számára. És épp ezért szeretnék hangsúlyozni a jelentés egyik aspektusát, itt a fogyasztókról és az állampolgárokról van szó. Amikor a belső piac piacot fejlesztjük, akkor szükség van arra, hogy támogassuk az állampolgárokat, a fogyasztókat. Épp ezért figyelembe kell venni a fogyasztók jogait, azért, hogy a fogyasztók a belső piacot, belső piacnak a megfelelő helyet biztosítják, biztosítsák az államon belül, de a saját szívükön belül is. Lehet, hogy ez itt mind nagyon romantikusan hangzik, de mivel szükség van az állampolgárokra az, az Európai Unió belül, részt kell venniük az Európai Unió életében, támogatniuk kell ezt a, a belső piacot, ehhez pedig szükség van arra, hogy a jogaikat biztosítsuk, hogy hasznis, használják a belső piacot, és harcoljanak a rossz gyakorlatok ellen. Lehet, hogy egyrészt nehéz ezt megérteni, de ugyanakkor a helyzet az egyszerű. Tehát fontos, hogy a belső piacot megértsék az állampolgárok. Hatalmas területről van szó, és néha úgy érzi az ember, hogy nem tudja megérteni ezt a hatalmas területét, de talán lehetne egy vagy két kérdést kiválasztani ebből, amelyet könnyen meg lehet magyarázni az állampolgároknak azért, hogy kézzelfogható példákat adhassunk nekik. Hallottam a GUE egyik képviselőjétől például, az 5 eurós tulajdonképpen büntetést, amikor a pénzautomátából felvennek, felvesznek pénzt. Ez is egy példa lehet. De lehetne egy kampányt indítani azért, hogy minden állampolgár megértse, hogy a belső piac az ő érdekeiket védi. És ezért kellene ö, nekik is részt venni benne. Végül pedig szeretnék az optimizmusomnak hangot adni, ugyanis egy nagyon fontos jelentés, és éppen ezért megint megköszönöm Louis-nak, és hogy nekem később is megint szót kérnem, Monti professzornak szeretnék feltenni egy kérdést. Köszönjük, hogy eljött, és a Strasbourgi eh, szeptember 14-i ülésen is részt vett. Most pedig azt a kérdést tenném fel eh, neki, hogy milyen intézkedéseket tervez, hogy vonzóbbá tegye a belső piacot az állampolgárok számára. Hogyan tudja meggyőzni az állampolgárokat, hogy a gazdasági és szociális képe a belső fia, piacnak egy nem, nem jelent dilemmát. Tehát hogy tudjuk elérni az egyensúlyt? Elnök, nagyon szépen köszönöm. Eh, az, hogy a belső piacot hogyan látja ön. Így fordított nekem, hogy egy elegáns hölgy, egy erős szellemű és, és nagylelkű hölgy. Azt hiszem, hogy a bizottságnak a női képviselői ugyanilyen módon írhatók le. Ez talán ez egy érdekes bevezető a különleges vendégünk Monti professzor számára, és most meglátjuk, hogy ő hogyan látja, hogy ez a kép valóban megfelelően rajzolja meg a belső piacot. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy meghívtak ide, és hogy fontos időt biztosítottak számomra az internetes közvetítésben és hogy stimulál, különösen az utolsó megjegyzésével. Én magam is megtehettem volna ezt a megjegyzést, hogyha előttem már nem tette volna meg valaki. Ugyanis szerintem ez megfelelően írja le a belső piacot. Rafti asszony valóban pontosan látja, hogy a belső piac egy elegáns, de határozott képviselője a bizottság tagjainak is. Csatlakozni szeretnék ahhoz, hogy a csodálatomnak adjak kifejezést a Grech jelentéssel kapcsolatban. Először is, és ez az elnök úrra is vonatkozik, ugyanis együtt döntöttek arról, hogy saját kezdeményezési jelentést készítenek a belső piacról. Azt hiszem, hogy ez nem szokványos, és ennek nagyon fontos politikai jelentése is van, és ezért köszönjük. Második megjegyzésem, a Grek jelentés minősége, amelyet már többen dicsértek, a parlament különböző pártjai részéről, és ehhez nem tehetek sokat hoz tenni. Ez a saját munkámhoz is lényegesen hozzájárult, tehát beszélgettünk Strasbourgban, amikor még csak elkezdte szállítani a jelentését, és a jelentést tartalma, de annak a filozófiai megközelítése is nagyban segítette a munkámat. És a korábbi kapcsolatunk nagy gondolatokat sugalmazott számomra, és remélem, hogy az én jelentésem is valamennyiben majd hozzájárul az ő munkájához. Néhány megjegyzésem lenne a grek jelentéssel kapcsolatban és utána hogy az elnök urat és a hallgatóságot, a elnök urak és hallgatóságnak ne okozzak csalódást, akkor néhány szót szólnék a saját jelentésemről is. A grek jelentés szerintem különösen a, az abból a szempontból rendelkezik nagy érdemekkel, hogy holisztikusan kezelíti meg a belső piacot, az egységes piacot. Ez a parlamenti és az EU dokumentumokhoz képest is eléggé új megközelítés. Bár a nyelvezet használata során a belső és a, az egységes piac kifejezések között mozog, de szerintem az egységes az még jobban megfelel. Ennek három oka van. Az egyiket már említettem, amikor decemberben találkoztunk, és akkor azt mondtam, hogy ha az állampolgárokhoz beszélünk, akkor a, a belső piac szót emlegetve, ők azt gondolják, hogy annak a tagállamnak a belső piacára gondolunk. A másik oka, amelyet Styler asszony is említett, hogy a belső az a, az Európai Unión kívüli világ számára egy zártságot jelent, és ez nem az igazságot vetíti ki hiszen tudjuk, hogy nagyon sok állampolgár és vállalkozás eléggé szkeptikus az egységes piacsal kapcsolatban, mert nem tartják eléggé zártnak, és és szeretnének egy olyan képet kivetíteni Európán kívülre, amely ezt az átságot képviseli. A harmadik oka pedig e, az a kihívás, hogy hogy ez egy valóban egy politikai és kommunikációs kihívás, tehát az egységes piacnak a közlése. És amikor ezzel a különleges teremtménnyel foglalkozunk, e, akkor ne felejtjük el, hogy ez egy eszköz, és egy nagyon sokféle és széttagolt dolgoknak az összessége. Tudom, hogy amikor elkezdtem a belső piaci biztosi munkámat, akkor tulajdonképpen egy nagyon heterogén, szinte enciklopedikus tárcának láttam. Hát persze ez jó is, de ugyanakkor nehézé teszi az, hogy összefüggévé tegyük, és holisztikusan tudjuk megközelíteni. Épp ezért ez a jelentés nagyon jó megközelítést alkalmazott. És egyetértek az elnökkel is, hogyha cselekvéssel szeretnénk ezt folytatni, és pedig egy jogszabályal, akkor ez egy egységes piaci Act eh, illetve action, tehát eh, törvény, de ugyanakkor tevékenység is kellene, hogy legyen. Milyen elemei lennének az egységes piac holisztikus megközelítésének? A Grech jelentésben ez még lehet, hogy nincsen eléggé kifejtve. Én ilyen kritikus szemmel tekintettem erre a jelentésre. Van ugyanis néhány, amelyet, eh, ahogy én látom, nem fejtett ki annyira, mint lehetett volna. De az az ön bizottságának, a hatáskörének a korlátai között megfelelő. És eh, ez hangsúlyozza azt, hogy az e- Európai Bizottságnak eh, kell nagy erőfeszítést tenni, hogy ezt a koherenciát megteremtse, és a parlamentnek is holisztikusabban kell e, megközelíteni ezt a kérdést a munkájában. Ön hangsúlyozta a jelentésében a végrehajtás kérdését, de nyilvánvalóan ezt a belső piaci e, irányelv és rendeletek végrehajtásán belül látja de ugyanakkor van a verseny és a tisztességes kereskedelem szabályainak is itt szerepe. Ugyanakkor van egy adi, ipari és szociális vetülete is, és egy külső vetülete is, amely egyre fontosabbá válik. Ezek a vetületek ugyan nem ennek a bizottságnak a hatáskörébe tartoznak, de én azért az ön helyében talán tovább lépnék, és hangsúlyoznám, hogy ezek is kulcsfontosságúak, hogyha valóban holisztikus megközelítést akarunk alkalmazni. Az ipari és a ö, külső ö, vonzatokat illetően lenne még egy megjegyzésem. Teljesen egyetértek a fogyasztó állampolgár orientációval eh, a Grech jelentésben, akik azt mondták, hogy újra el kell nyerni a fogyasztók eh, bizalmát, és az állampolgároknak a bizalmának az elnyerését még eh, el kell nyerni, és itt nem csak a gazdasági jogokat kell figyelembe venni, és nem csak az állampolgárok jogait, hanem a KKV-két is. Az utóbbi években egyre inkább azt látjuk, hogy a nagyobb vállalkozások egyre szkeptikusabbak, és kevésbé lelkesen látják a, az egységes piacot. Ennek az oka pedig az ipari és a külső dimenzióknak tudható be. Vannak nagy vezérigazgatók Európában, akik még mindig azt mondják, hogy az egységes piac, bár egy hatalmas projekt, nem egyeztethető össze a versennyel, az állami támogatási politikával. Európai bajnokokra van szükség, és a külső dimenzióban lehetséges lesz-e, ahol, a, a, hogy ez az egyetlen hely a világon, ahol nagyon szigorú állami támogatási szabályok vannak, míg a világ többi részén nem ez a helyzet. Tehát egyetértek azzal, hogy marginális változásokra van szükség, de ugyanakkor komoly pedagógiai erőfeszítésre van szükség, hogy megmagyarázzuk azt, hogy nem lehetetlen európai bajnokokat létrehozni, még akkor is, hogyha szigorúak a verseny és támogatási szabályok. Európának erőfeszítéseket kell tenni a, a kormányok és a vállalatok közötti kapcsolatok irányítására a multilaterális fórumokon. A G20-as találkozók nagyon jó alkalmat biztosítanak arra, hogy ezeket a kérdéseket felvegyék a programra. tehát az állami vállalatok, a pénzügyi kapcsolatok fegyelmezéséről van itt szó, és nem csak Európában. Végül pedig az én jelentésem legújabb alakulásáról beszélnék április végére kell benyújtani Barozó bizottsági elnök úrnak, majdnem elérkezett már ez a dátum. Ugye megértik, hogy részleteiben nem ismertethetem ezt a jelentést, tehát nem szólhatok itt az ajánlásokról, lesz belőlük több is, az IMCO tagoknak nem kéne meglepődni, amikor kijön ez a jelentés, ugyanis ö, szinergiát és intellektuális szimpátiát látnak a december 14-i megbeszélés és a mai megbeszélés irányában. És mindezeket tükrözöm majd a jelentésben. Az utolsó találkozunk óta extenzív konzultációkat folytattam a Barozó kérésnek megfelelően az Európai Parlament IMCO bizottságával, amely a fő érintkezési pont, a válság bizottsággal, az ECON bizottsággal, amikor a nemzeti parlamentekkel folytattak párbeszédet, és öt politikai frakcióval, az EP, a eh, szocialisták, ALDE, eh, zöldek, a konzervatívok, és a következő napokban az én kezdeményezésemre a GUE-val is fogok konzultálni. A Buzek, Buzek elnök úrral is megbeszéltem a politikai megbeszélést, megbeszélést, megközelítést. A tanácsban Van Rompoy elnök úrral is találkoztam kétszer, és az ECOFIN tanácson is foly, és a versenytanácson is folytattam eszmecseréket. A tagállamok kormányaival a tanácsüléseken szintén találkoztam, de két oldalon is folytattam eszmecserét velük az én kezdeményezésemre. Elsősorban az ECOFIN és a versenytanács minisztereivel. És végül az érdekelt felekkel is folytattam megbeszéléseket. Az érdemi részt illetően a decemberi találkozónk óta két fontos elemmel találkoztam a nyilvános konzultáció során. Ezek új dimenziót tesznek a, az egységes piac képéhez. Rapti asszony szólok itt, a görög válság a közfinanszírozással és az eurozónával is kapcsolatos, de igazából egy sokkal mélyebb és szélesebb körű problémának a manifestációja. És pedig hogy nem eléggé komolyan fontolják meg az egységes piacot. Egyre inkább rájövünk, hogy Görögországnak versenyképességi problémái vannak, e, ezt mutatja a közpénzek egyenletlensége, tehát egyensúly hiánya, e, a belső piaci eredmény tábla és a megfelelési problémák mind azt mutatják, hogy ez az ország nem, fel, nem megfelelően tette része, részévé a saját gazdaságának az egységes piacot. Tehát a gazdasági integráció, amelyet az egységes piac tesz lehetővé, nem lett szerves része a gazdasági szövetének, mint ahogy ez megtörtént más országokban. Nem elegendő a verseny, a nyitottság, a támogatások, stb. Egy másik elem is felmerült a a viták során, ez a gazdasági irányítás, szabályozás. Megint csak a görög válság mutatta meg ezt drámai módon. Hogyha tudjuk is, hogy a válságoknak van monetáris vagy ö, költségvetési ö, ö, manifestációja, az azt jelenti, hogy a piacot és a versenyt nem megfelelően fogták át, és akkor világosan mutatja ez, és Van Rompuy e, elnök úr is ilyen módon gondolkodik, hogy a legfontosabb téma a tanács gazdaság irányítási tevékenységében az, az egységes piacnak a gazdasági integrációja, és ez per definíció nem a, a 27 tagú tanács, és nem csak az eurózóna. A görög példa nem csak az egyetlen. Elsősorban az eurózánokban teljesen magukává kellene tenni az egységes piacot, hogy a megfelelő gazdasági hasznot le magukévá tegyék. Uh, Tehát ez lett volna egy rövid megjegyzés a megközelítésemről, a javaslataimról, a gondolkodásmódomról, ami nagyrészt egybeesik a szakbizottságban uralkodó megközelítéssel. És Végezetül, de nem utolsó sorban a belső piac, az egységes piac témánk eh, egyre inkább a középpontba helyeződött. Végezetül pedig meg kell mondanom, hogy nagyon hálásnak kell lennünk, és eh, én személy szerint nagyon hálás vagyok Rek úrnak a jelentéséért, ami nagyon konkrét az egyes elemeket tekintve, ugyanakkor egy holisztikus megközelítést alkalmaz. Köszönöm szépen! Szeretnék köszönetet mondani Monti professzor úrnak, egy jellegzetesen gondolatgazdag és mélyre ható, mélyen szántó prezentációjához és hát kíváncsian várjuk a jelentését, amiben gondolom, hogy nagyon konkrét ajánlások szerepelnek majd. Habár most ezeket némileg szerényen elhallgatta, érthető okok miatt. Lenne néhány kérdés, amit szeretném, ha röviden érintene, mielőtt megkezdjük a vitát. Említette, és gondolom, hogy az jelentés eredményei a júniusi tanács elé kerülnek majd, bár nem, nem ismerem Ron Fompoy terveit. Ugyanakkor viszont az elnökök konferenciája ezzel május végén is foglalkozni fog. Ezt azért említem, mert figyelembe kell vennünk a Gregféle jelentés határidejét is, és kellő egyensúlyt kell teremteni a tekintetben, hogy a kollégák javaslatai beépülhessenek, a szavazáshoz is időre van szükség, mármint a szavazás előkészítéséhez, annak előzetes vitáihoz. Éppen ezért eh, én azt kérném, hogy ezekről az időkről egyeztessünk, hiszen szeretnénk a mi határideinket az önével valahogy eh, összhangba hozni. Igen, azt hiszem mindenkinek általános érdeke, hogy a határidők koherenciáját megteremtsük. Ami engem illet, az én termékem felhasználása az Európai Bizottság elnökének kezében van. Tehát én április végén fogom átadni a jelentésemet neki, és majd ő dönti el, hogy mit tesz vele, akár a tartalmat, akár a további eljárás illetően. A bizottság munkaprogramjában, amit nemrégiben elfogadott, szerepel, pontosan most nem emlékszem a megfogalmazásra, egy bizottsági anyag vagy kezdeményezés május hónapban, ami reagálna az én jelentésemre elképzelhető, de hangsúlyozom, hogy ez egyértelműen, és ez helyesen így is van, Barozó elnök úr kezében van. Úgyhogy elképzelhető tehát, hogy az én jelentésem már a júniusi tanács elé kerül. A tanács mindenféleképpen komoly érdeklődést mutat a téma iránt, és ezt kifejezésre is jutatta. És mintha említettem már a versenytanácsot, amikor március 1-én egy eszmecserét folytattam a versenytanácson belül a miniszterekkel, a soros spanyol elnökség ott megemlítette, hogy engem szeretnének meghívni a május végi versenyjogi tanács ülésére, miután a jelentésem megjelent. Úgyhogy elnézést nem tudok ennél konkrétabban válaszolni, Minden esetre nyilvánvalóan engem most elsősorban a gyártási folyamat és nem a marketing folyamat köt le a munkám kapcsán. Elnök, köszönöm. Igen, akkor folytassuk a vitát. Promte asszony a bizottság részéről kapna szót, majd, de talán az első hozzászólási kört le kéne zárnunk, ha ezzel egyet értenek. A listán a következők szerepelnek. Mr. Trenta Philides, uh, Mr. Kreutzmann and Mrs. Toon, um, and then... És Rapti, illetve Gephardt asszony másodszor is kíván majd szólni. Úgyhogy Kapti kolléga, aztán Rosfor úr. Karácsi asszony első körben kap majd szót. Tehát Coria de Campos professzor elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr! Természetesen én is a Louis Gregg jelentéshez kívánok hozzászólni habár utalnék eh, a Monti professzor úr által elmondottakra is, nagyon örülök, hogy körünkben van ma délelőtt. A Greg-féle jelentés szerintem rendkívül fontos. És azt hiszem, hogy mindannyian zömmel egyetérthetünk azzal, hogy itt a fogyasztók állnak középpontban. Beszéltünk a nemzetközi kereskedelmi, versenyképességi, pénzügyi kérdésekről. Itt szerettünk volna e, mindezekre egy egyértelműbb utalást látni. Ez sajnos nem történt meg egyelőre a jelentésben, talán ezeket a témákat is jobban ki kéne emelni nyilván el kell kerülni egyfajta karácsonyfa dísz jelenséget, eh, amikor minden reményünket, álmunkat felaggatjuk egy karácsonyfára, reálisnak kell lennünk. Egyetértünk azzal is, hogy a belső piac eh, a legfontosabb, ki kell elégítse a magánszemélyek, illetve a társadalom igényeit egyaránt. Ugyanakkor viszont a jelentés több, mint jó vita alap. Ebben a jelentés, e, ennek a jelentésnek nagyon fontos szerepet kell szánni. Hiszen ez párhuzamosan jelenik majd meg Monti professzor jelentésével. A jelentéstevő egy alapvető kérdésre hívja fel a figyelmünket, az úgynevezett blokkolással kapcsolatban, ami az egyes tagállamokban érvényesül. Teljesen igaza van a tagállamok, nem annak szellemében működnek, hogy ők maguk is tulajdonképpen tulajdonosai vagy érintettjei a belső piacnak. Ők itt Brüsszelbe úgy jelentenek vissza, kötelezségszerűen és megfelelnek annak a követelménynek, hogy megnyissák saját nemzeti piacaikat, például a szociális szolgáltatások esetén. Ami viszont európai szinten vagy központi szinten történik, az nem más, mint egy fokozatos, egységes belső piac megteremtése az áruk és szolgáltatások területén. Nem minden tagállam van száz százalékig meggyőződve ennek szükségéről, és némiképp szkeptikusan tekintenek a belső piacra. Tehát kis lépések politikáját kell követnünk a belső piac megnyitása kapcsán. Egyetértek Monti professzorral, hogy a piacok szétszórtak, sokszínűek, és a legkülönfélébb elemekből tevődik össze. Tehát el kell döntenünk, hogy mely területeken tudunk gyorsabban előrelépni a belső piac területén, Ugyanis, hogyha gyorsan tudunk eredményeket felmutatni, akkor ezzel csökkenthetjük a polgárokban eluralkodó frusztrációt is. Tehát szelektívnek kell lennünk. Az elkereskedelem erre egy kiváló példa. Nagyon fontos lenne, hogyha ott lépésről lépésre, és nem túl gyorsan elkapkodva lépnénk előre, Tartottunk egy szemináriumot az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatosan, számos sikeres vállalatot meghívtunk, és több tagállamban már az elkereskedelem komoly sikereket könyvelhet el. Ha azonban az áfára gondolunk, komoly problémákat jelenthet mindez, amikor az embereknek nincs bizalma a fizetések átutalásával kapcsolatosan. Tehát itt lépésről lépésre kellene úgymond halkan előre csusszannunk ezen a területen. Vannak azonban akadályok a belső piac megteremtése előtt az elkereskedelemben, és ezeket fokozatosan kell elhárítani. Nagyon tetszett, amit Malcolm Harbour mondott, és különösen tetszett a lelkesedése. Nyilván ő azt szeretné, hogy a belső piac kiteljesedjen. Ha megnézzük a Gregféle jelentés, amiben egy négy szakaszos megközelítés szerepel, nos, ha ezt a megközelítést alkalmazzuk, ez végül is rajtunk múlik, hiszen mi vagyunk a jogalkotó testület Európában. Igazából nincsenek tapasztalataim ezen a területen. Nem tudom, hogy a Malcolm Harbour által javasolt jogalkotási megközelítés a legüdvözítőbb. A belső piacot össze kéne hangolni azzal, ami a Gregféle jelentésben szerepel annak kibővítése kapcsán, hiszen mindannyian erre törekszünk. Elnök, köszönöm. A kisvállalkozókra vonatkozó jogszabályjal szeretnék összehasonlít, vagy hasonlatot vonni. Úgyhogy ez is a vita része lesz, természetesen majd a módosítók kapcsán ezzel foglalkozni fogunk. Tanto Filidis úr, Kreutzmann, Tolna képviselők kapnak első körben szót, Gebhardt, Rapti és Rochefort képviselők pedig a második körben. Úgy gondolom, hogy a vita végén természetesen Greg úr is majd még szót kap, és aztán Bromte asszonyt is szeretnénk bevonni a vitába, gondolom neki is van mondandója. És a professzor úr, Monti professzor úr is szót kap. Köszönöm, elnök úr. Én elsősorban Greg úr jelentésére szerettem volna reagálni, de nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy Monti professzor előadását meghallgattam. Először is megköszönném a megjegyzéseit a grek jelentéssel kapcsolatosan, illetve azt, amit a saját jelentéséről is elmondott. Én tudom, hogy a mi frakciónkkal is találkozni fog. Már küldtünk egy levelet neki a mi álláspontunkról, de nagyon kíváncsian várjuk természetesen a kétoldalú megbeszélést vele. Hadd hangsúlyozzam, azokat a megjegyzéseket, amelyeket azzal kapcsolatosan említett, hogy egyetért a Grek jelentésben foglalt filozófiai elképzeléssel. A belső piac megteremtéséhez mindenféleképpen egy új gondolkodásmódra van szükség. Greg úr ezt egyébként említi a jelentésében is, itt hangsúlyozni szeretném, hogy a baloldali gondolkodók meglehetősen szkeptikusan tekintenek a belső piacra. Tehát eh, nagyon örülünk annak, hogy egy új politikai gondolkodás vagy eh, látásmód eh, is megjelenik. Hangsúlyoznám, hogy mennyire üdvözlöm azt, hogy a Greg féle jelentésben középponti szerepet kap ez az új látásmód, hangsúlyt kapnak a KKV-k, a polgárok bevonása is említést kap. Nem pusztán a vállalatok és a pénzügyi körök érdekeivel foglalkozik, hanem megemlíti a fogyasztóvédelmet, a polgárok jogait. Tehát végezetül számunkra ez nagy örömre szolgál, hogy ez az új politikai gondolkodásmód egyfajta szociális dimenziót is kölcsönöz a belső piacról való gondolkodásnak. A fogyasztók természetesen egyre nagyobb szerepet és egyre fontosabb szerepet kapnak mindebben. Tehát köszönet mind Monti professzornak, mind pedig Greg úrnak e tekintetben. Torin asszony. Elnök úr, köszönöm a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Számos hozzászóló hangsúlyozta a vitában, hogy mennyire fontos a belső piac, mennyire fontos Európa, Ugyanakkor meg kell állap, állapítanunk, hogy ezt a fogyasztók nem mindig érzékelik. Tehát Európát közel kell hoznunk a polgárok szívéhez. Ha Németországot veszek, 99 képviselővel és 18 millió lakossal, ez meglehetősen nehéz feladat. Szeretnék egy dolgot konkrétan hangsúlyozni. Meg kell próbálnunk Európa hasznát, előnyét hely, helyi szinten is megismertetni a polgárokkal. Tehát ahol a helyi újságokban beszámolnának Európáról. Tehát több levelezőre vagy tudósítóra támaszkodhatnánk itt Brüsszelben, és a regionális újságokat, a helyi újságokat is jobban fel kéne használnunk, mert egy, ezek egyelőre alig számolnak be Európáról, vagy ha igen, akkor csak negatív felhanggal. És az interneten is hozzáférhetővé kellene ezeket tenni a polgárok számára. Itt például megemlíteném a roaming díjakat, ami nagyon pozitív jelzés volt a polgárok számára az egységes díjak, a készpénz átutalások. Tehát ezeket Németországban napirenden tartják. Tehát például, hogyha készpénzfelvételnél 5 eurós díjat kell fizetni, ha ez helyi szinten is megjelenik a vitában, akkor azt lehet mondani, hogy igen, de hát a takarék pénztáraknak is vannak ilyen költségleemelési jogai, ezek a takarékpénztárak egy eléggé széles körre kiterjedő hálózatot képviselnek Németországban. Tehát el lehetne gondolkodni azon, hogy ezeket a díjakat hogyan lehetne áthárítani, vagy kivehetné ezeket, vállalhatná ezeket át. Ugyanakkor az ilyen részletkérdésekkel nem feltétlenül kéne terhelni a polgárokat. Ha például Németországban a bankok 5 eurót szállít, számítanak fel a készpénzfelvételre, akkor ennek egész Európában érvényesülnie kellene. Hiszen semmi nem indokolja, sőt teljesen jogtalan, hogy egy tagállam polgárait erőteljesebb vagy nagyobb terhekkel sújtsuk. Tehát még egyszer, a polgárok, a fogyasztók számára ezeket az előnyöket kellene ismertetni. És ami pedig a vállalatokat illeti, ott is az egységet kéne megteremteni. Végezetül pedig Berlinben a Solvit ponton jártam, és ott azt hallottam, hogy a polgárok alig tudják, hogy ez egyáltalán létezik, ez a Solvit kapcsolatpont. Nem ismerik tehát, nem megfelelően működik, tehát egy tanulmány is rámutat arra, hogy nem igazán tud reagálni, választ adni a fogyasztói panaszokra. Tehát várható, hogy az ilyen pontok egyre több reklamációt fognak majd kapni a fogyasztóktól. Tehát ezeket ismertebbé kell tenni, jobban fel kell szerelni, kellő kapacitással kiépíteni, és ezt meg kell ismertetni a polgárokkal. Lezárásképpen arcot kell adnunk Európának. Ezt kell a képviselniük, ezt kell helyi szinten is biztosítani, és úgy kell már a marketinget kialakítani, hogy ezt az arcot a regionális és a helyi sajtóban is megjelenítsük, megjelenítsük azt, hogy milyen előnyöket kíván, kínál Európa. Tehát ez egyfajta marketing szolgáltatásként kellene, hogy működjön konkrétan meg kell ismertetni a polgárokkal, hogy milyen előnyöket jelent számukra Európa, és ezt a helyi sajtóban lehetőleg, hiszen ezt olvassák legtöbbnyire a helyi lakosok. Uh, Köszönöm, Kracman úr, Tőner asszony. Köszönöm szépen. Greg úr jelentésének köszönhetően valóban egy nagyon érdekfeszítő vita bontakozott ki, és Monté professzor úr jelentésével is kapcsolatban elmondhatom, hogy ez a téma bizony úgy tűnik, hogy visszatérő cím, téma lesz. Mert amikor Ugye arról beszélünk, hogy az európai polgár frusztrálódik. Ez tulajdonképpen egy bizony egy szomorú dolog, mert úgy tűnik, hogy az Európai Uniónak a belső piac a, egy, a legnagyobb eredménye. Egy kolosszális dologról van szó, és mégis csalódást érzünk, amikor azt halljuk, hogy az európai polgárok csalódást, csalódást éreztek. Ez <clears throat> valószínűleg annak tudható be, hogy az információ nem volt elégséges, és vannak bizonyos kézefekvő dolgok, amelyek sikeresnek minősülnek, azonban az állampolgárok jelentős része nem tudja, hogy hogyan húzna hasznot az egységes belső piacból. Másrészt pedig az európai közösségi jog átültetése sem volt teljes mértékben sikeres. Tehát az a kérdés, hogy vajon elégséges-e a tudásunk az európai szabadságjogokról és jogainkról? Elhangzott ma többször is az egészségügy kérdése. Ha például a biztosító társaságok kilépnek a nyílt piacra, ha az orvosok és az ápolónők megfelelő szolgáltatásokat tudnak nyújtani, hogyha kölcsönösen elismerjük a diplomákat, hogyha a, az orvosság, a gyógyászati eszközök Európa minden pontján elérhetővé válnak. Ez hozzáadott értéket generál majd az európai piacon, a vállalatok, a cégek is jobban tudnak ilyen körülmények között működni. Ezeket az aspektusokat kell figyelembe vennünk. Hogyha a bankok mindenhol szolgáltatást tudnak nyújtani. Ha például az EC kártyámmal tudok fizetni például. De jelenleg az Európai Unió polgáraként legalább három különféle kártyával kell rendelkeznem. Szóval teljesítenünk kell, és hogyha teljesítünk, akkor az állampolgár nem lesz frusztrált. Persze hosszú az út előttünk, hogyha Megnézem, hogy hogy áll össze az életem a mindennapi dolgok tekintetében. Itt Brüsszelben például. Beszéljünk a telefonokról, beszéljünk a roaming díjakról. Az a lényeg, hogy a cégek konkuráljanak egymással, nem pedig a tagállamok. Valójában nem egy nyílt piacról beszélünk. A brüsszeli vezetékes telefon nem fizethető interneten keresztül. Nem tudom elérni a céget. Úgyhogy nagyon sokszor találom magamat frusztráló helyzetekben. Beszélünk az e-kereskedelemről. Hogyha másik országból akarunk vásárolni valamint akkor sokszor kapunk olyan választ, hogy ez a régión kívül esik. Tehát itt például milyen lépéseket tettünk. Rövidesen itt lesz a nyári vakáció, és az adott ember helyszínétől függően változnak a repülőjegyek árai. Hogyha például Londonból akar indulni valaki, akkor Londonban kell megvásárolni a jegyét olyan kártyával, amelyet ott bocsátottak ki. Száz számra lehetne sorolni az ilyen és hasonló példákat, tehát hosszú a lista. Mindenképpen szorosan kell együttműködnünk a nemzeti parlamentekkel, meg kell vizsgálni, hogy a közösségi joganyagot hogyan hajtják végre az egyes tagállamokban valójában az kellene, hogy az európai polgárokat elkötelezzük az egységes piac mellett. Persze ehhez információra van szükség. Az egységes belső piac a polgárok számára nem fenyegetés, hanem feltehetőleg számunkra az egyik lehető legnagyobb lehetőség az unión belül. Köszönöm, Karaszúr is csatlakozott hozzánk, ő is árnyék jelentéstevő volt, felveszem e, az első körbe. Rapti, Géphardt és Rochefort e, lesz az, aki a második körben e, szólal fel. A bizottságnak is, és Greg úrnak is szeretnék majd szót adni. Köszönöm, elnök úr. Először is üdvözlöm az ön jövőképét, hogy politikai eh, kezdeményezésként egy eh, emberbaráti módon működő piacot vizionál. Eh, ezt osztjuk, és gondolom sokan vannak itt közöttünk, akik ezzel egyet értenek. Mindenképpen kreatív módon meg kell találni azt a lehetőséget, amivel ezt kommunikálni tudjuk hallottam ezt a metaforát a, az, a hölgyel kapcsolatban. Lehet, hogy ez az asszony legyen kemény, hogy képes legyen szembenállni a világ méretű konkurenciával. Ez a kulcs. Európának versenyképesnek kell lennie, ez minőséget, innovációt és technológiát jelent. Örömmel hallottam, mikor Monti professzor azt mondta, hogy holisztikus megközelítésre van szükség Egyértelmű, hogy a kutatást és a fejlesztést fel kell venni az önök jelentésébe. A belső vita az tulajdonképpen a növekedés és a jólét közötti pontokra vonatkozik. Ez tulajdonképpen az a fény, amely ott van valahol az alagút végén, a kis cégeket vissza kell hoznunk a piacra. Szociálpolitikát kell találnunk. Jó az, eh, hogyha beszélünk az európai szociális demon, eh, dimenzióról, de a jólétől ki fog foglalkozni? E, ne legyen tovább ideológiai konfrontáció a növekedés és a jólét között. Ez azt jelenti, hogy e, folytatnunk kell a nyitási folyamatot, e, számoljuk fel a bürokráciát, hajtsuk végre a, a kisvállalkozási intézkedés csomagot. És ami már elhangzott, nagyon fontos, hogy és ön maga hozta fel Görögország példáját. <clears throat> Ugye vegyük figyelembe, hogy a végrehajtásnak is van költségvonzata. Kényszerítenünk kell a tagállamokat, hogy legyenek átláthatóak az egységes belső piacra vonatkozó meg, meglevő rendelkezések alapján. Az álmom, nem a jövőképem, hogy az állampolgárok felé mondjuk el, hogy az egységes belső piac nem a cég, cégek számára szól. Tehát valahol túl kell lépnünk azon, amit gondolnak az emberek, hogy ami jó a cégek számára, az rossz az állampolgár számára, és vice versa. Az egységes belső piac az egy e, mindenki számára nyertes helyzetet eredményezhet cégeknek és, és egyéneknek egyaránt. Köszönöm. Karasz úr. Elnök úr, Monti professzor. Örülök, hogy ismét találkozunk az lenne a legjobb, hogyha önt állandó tanácsadóként alkalmaznánk e, ennél a bizottságnál, hogy mindig együtt dolgozhassunk, e, de megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem Greg úrnak az együttműködést. E, valamennyien nagyon jól tudtak együttműködni. Ami pedig a jelentéstevőt illeti. A jelentés még lefordításra vár, tudom, Azonban ezzel együtt vannak nyitott kérdések, amelyek alapján módosító indítványok születnek, ezeket pedig meg kell vitatnunk. Tehát sok munka van még előttünk. Greg úr letette a javaslatát az asztalra, most nekünk tagunknak, tagoknak kell tovább munkálkodni az ő anyagán. Monti úr javaslataival is van egy probléma. Ugye Monti úr arról beszélünk, hogy hogyan tudjuk megerősíteni a belső e, piacot, és hogyan tudjuk végrehajtani a Lisszabon szerződést ebben a vonatkozásban. E, a 2020-as dátumra gondolunk. E, nem tudom, hogy a, az önök munkacsoportja és a 2020. évre kidolgozandó stratégia valahogy összeillék. A belső piacnak nagy potenciális lehetőségei vannak, ez egy nagyszerű eszköz a 2020-as célok megvalósításához. Az Európa 2020-as stratégia nem egy cél, hanem egy eszköz. Ez a gazdaság és pénzügyi válság, valamint a globalizáció miatt alakult ki hogyha különféle projektek alakjában kerül ez megvalósításra, akkor szükségünk van a megfelelő európai instrumentumokra, és mindennek illeszkednie kell. Most pillanatnyilag számos cél, célkitűzéseink vannak, és van e, egy halom óhajunk, de hát igazából nincs koordinálva ez a sok dolog. Másodrészt pedig hiszek abban, hogy meg kell vizsgálnunk azokat a területeket, ahol további szükségletek vannak az egységes belső piacon, mint például az oktatáspolitika vagy a szociális szolgáltatások szakpolitikája. Ezekkel a dolgokkal európai szinten kormányközi alapon foglalkoznak. A bizottságtól és a, és a stratégiai vezető szerepre számítunk az önök javaslataiban gondoskodni kell arról, hogy az Európai Parlament is bekerül az anyagba, mint jogalkotó. Ez az, amelyik pótolja azt a bizonyos szükséges koordinációs munkát. A szociális szolgáltatások, oktatás és egyebek, ezeket ne kormányközi alapon kezeljük. Mindenképpen koordinációra van szükség. A másik probléma a tagállamokkal az, hogy szerintem e, Európa lakosai messze megelőzték a kormányokat, e, hiszen ők e, a bizottság kompetenciáját már felismerték, azonban ezt úgy tekintik, mint a nemzeti kompetenciák egyfajta riválisát. Egyébként még egyszer köszönetet mondok az előterjesztett javaslatokért. Nagyon fontos, hogy erős legyen és működjön a belső piac. A belső piacon a, a négy, illetve az öt alapjog működése ugyancsak nagyon fontos. Össze kell hangolnunk lépéseinket az Európa 2020-ban megfogalmazott célokkal és kommunikálnunk kell mindezt az emberekkel. Köszönjük szépen. Sok vitát folytatunk, mielőtt ön megérkezett eh, a 2020-as stratégiáról. Most akkor jöjjön a második kérés. kérem a kollégákat, hogy rövidek lesznek, legyenek, mert Monti úrnak még szeretnénk majd eh, visszaadni a szót, és Greg úrnak is, hogy összefoglalja. Rapti asszony, Gebhard asszony és Rosfor úr következik a második körben. Rapti úr asszony először. Nagyon szépen köszönöm. Négy rövid megjegyzés, ez sem lenne. Először két kérdést tettem fel Monti professzornak korábban. Hogyan próbálja meg megváltoztatni a piac vagy szolidaritás dilemmát, aztán milyen módon próbálja meg meggyőzni az állampolgárokat, az európai állampolgárokat. Én a megkapott válasz alapján optimistán tekintek a végső jelentés elébe. Másik megjegyzésem. Hallottam, hogy több bizottsággal, szakértővel kapcsolatba lépett. Nem tudom, tévedek-e, de mintha nem hallottam volna, hogy a különböző kapcsolatokba nem vette bele a szociális partnereket, a foglalkoztatási, az emberjogi bizottságnak a tagjait. És azért veszem be ezeket az embereket, mert ezek a kérdések Európa szociális képéhez is hozzátartoznak. A harmadik kérdésem a görög válsággal kapcsolatos. Figyelemmel hallgattam, amit hallottam, eh, amit mondtak, és eh, úgy hallom, hogy az európai válságnak eh, van egy európai dimenziója is. Tegnap megelégedéssel hallottam Van Rompuy urat, aki azt mondta, hogy a görög úgy állt ügy után Európa levonta a tanulságokat, tehát figyelembe veszi a megelőzést. Ezért szeretnék emlékeztetni arra, hogy több dolog is történt Görögországban, de a kérdés felmerül, hogy a bizottság nem látta ezeket előre. Negyedikként szeretnék emlékeztetni Eh, arra, hogy eh, Görögországban néhány hónap óta új szocialista kormány van, amely hatalmas erőfeszítéseket tesz. És ön jogosan említette, hogy késlekedtünk a közösségi eh, jog átültetésével a nemzeti gyakorlatban. 2009-től 99-ig 5 évig nemzeti eh, parlamenti képviselő voltam, és az ellenzék többször felkérte a eh, eh, görög kormányt arra, hogy ezt a késlekedést pótolja be nyilvánvalóan, eh, amikor az ember ellenzékben van, akkor bizonyos dolgokat, em, dolgokra emlékeztet, de amikor aztán kormányra kerül, akkor elfelejti. De eh, kérem szépen, eh, hogy a, a szakmai nyitást vegyék be a nemzeti törvények közé. Köszönöm szépen. Thank you very much. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Gebhardt asszony. Yeah, thank you. Köszönöm szépen. Már korábban volt alkalmam szólni a jelentésről, de akkor még eh, Monti professzor nem tartotta meg a bevezetőjét, erre is szeretnék tehát most reagálni hiszen ez egy nagyon fontos hozzájárulás a vitához. De Karász úrnak még annyit, hogy a tegnapi koordinátori ülésen arról is szót ejtettünk, hogy a Gregféle jelentés részünkről a 2020-as programhoz is egy hozzájárulást jelent, annak keretében is figyelembe kell venni, hiszen itt a fogyasztók számára, a polgárok számára történő belső piac megteremtéséről van szó. Tehát ebből a szempontból nagyon fontos. Két dolgot szeretnék még említeni, amiről Monti úr is szólt. Teljesen egyetértek önnel abban, hogy a gazdasági és pénzügyi válság rámutatott arra, hogy a tagállamok részéről a protekcionizmus még mindig nagyon nagy szerepet kap. Ezzel is tehát foglalkoznunk kell a munkánk során. Az nem lehet, hogy van egy közös európai gazdasági térség és 27 külön-külön gazdaság irányítás. Tehát ezzel mindenféleképpen foglalkoznunk kell. Ezen kívül a Lisszaboni szerződésről is szót kell ejteni, hiszen ez is szerepet kapott a jelentésében. Van Rompuy úr és Ashton Barónő szerepe nem egy üres pozíció, hanem abból a szempontból is fontos pozíciót töltenek be, hogy az európai belső piac megteremtésében szerepet kapna. Van Rompuy elnök úr, ha úgy tetszik, a kormányok fejeként komoly szerepet kell, hogy kapjon, amikor az egységről beszélünk. És felmerül a kérdés, hogy a szövegezés, a szemantika hogyan alakul. Ez problematikus, ugyanis a nemzeti kormányok a saját belső, belföldi piacaikat sajátjuknak tekintik, mi viszont itt egy európai belső piacról beszélünk, nemzetközileg ezt megkérdezheti bárki, hogy ez alatt mit érünk, mit értünk. Ez egy egységes piac, és az egységesség szerintem érthetőbb a polgárok, a fogyasztók számára is, mint a belső piac. Tehát erről is gondolkodnunk kéne. A parlament részéről végig kell gondolnunk azt is, hogy ezt a közösségi szellemet hogyan tudjuk biztosítani. Az előttem szólóra reagálva, és azt szeretném mondani, hogy a Greg jelentésben szerepel az is, amit ön említett, hogy ideologizálni próbálnánk esetleg a szociális piacgazdaságot. Itt nem erről van szó. Itt gazdaságpolitikáról, fogyasztópolitikáról, szociális politikáról van szó. Ezeket kell valahogy egy kalap alá hozni, ami egyaránt szolgálja a vállalatok és a polgárok érdekeit. És szerintem pontosan ez történik a Greg jelentésben is. Ez egy újfajta megközelítés, és professzor, Monti professzor úr is ezt említette, hogy ez újként jelenik meg az európai viták, eszmecserék során. Hiszen arra törekszünk, hogy minél nagyobb minél jobban megnyerjük a polgárokat. Tehát ezt akartam még egyszer csak elmondani. Végül pedig Rösfor úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Első hozzászólásom során más kollégákhoz hasonlóan Grech úrnak Monti professzort említettem, most pedig akkor Monti professzornak Grech urat lehet, hogy a megközelítésük különböző, de pont nekünk a konvergens, az összetartó aspektusokra kell figyelni. Monti úr mondta, hogy ön holisztikus megközölést akar. E, és nagyon fontos, hogy ezt végigvigyük. Ez azt jelenti, hogy új és globális módon tekel, tekintjük a dolgokat. Engem nem zavar az, hogy Greg úr jelentése túlmutat a fogyasztókon, ez nem azt jelenti, hogy engem nem érdekelnek a fogyasztók, hanem számunkra az a fontos, hogy konvergencia legyen, de a különböző gazdasági és intézményi szereplők közötti konvergenciára van szükség. Ma délelőtt nem említettünk egy alapvető dolgot, hogy miért állnak szembe az emberek az egységes piacon, nem csak az én országomban, hanem más Európai Uniót alapító országokban lehet, hogy a nemrég csatlakozott országokban ez nem így van. A, az egységes piac az állampolgárok számára azt jelenti, hogy a verseny megerősödik, és a kihelyezések is megnövekednek. Ezt látják az emberek. Tehát, hogyha nem sikerül nekik megmagyarozni, hogy az egységes piacnak az intenzív zévjebbé tevése, az a, a munkanélküliség ellen harcol, akkor nem tudjuk elérni a célunkat. A fogyasztó szempontjából azt kell mondani, hogy az egységes piac a fogyasztóknak a jogait védi meg tulajdonképpen előnyösebb számára a fogyasztó számára az a probléma, hogy a bankszolgáltatásban, a telefonszolgáltatásokban ezt pont másként látják a fogyasztók. Oligopóliai viselkedést látnak a bankok részéről a fogyasztókkal szemben. A fogyasztó számára nagyon fontos, hogy amikor egy másik országba megy, akkor ne változzanak meg a feltételek számára. Ez azt jelenti, hogy a feladatunk az, hogy amikor megörtjük a, megerősítjük az egységes piacot, akkor harcoljunk a, az oligopoliai tendenciák ellen, és Monti úr is harcolt ellen egy időben. De a bankok területén még ennél tovább kell lépni a fogyasztó számára. Az a fontos, hogy egyrészt kevésbé drágán vásároljon, de ugyanakkor meg kell értetni vele, hogy ez munkahelyek elvesztését jelenti. Más oldalról pedig eh, a különböző szolgáltatóknak eh, meg kell érteniük egymást, és egyformán kell szolgáltatniuk. Tehát a konvergencia a két megközelítés között, és eh, egyetértek a többi kollégával, hogy azt, ezt úgy kell tenni, hogy a jövő felé tekintünk a beruházás, befektetés kérdése lényeges kérdés itt és Monti úrnak mondanám, hogy talán mi fog, fogjai vagyunk annak a területnek, amin belül kell dolgoznunk. Mindenkinek megvan a saját feladata, hogy harcoljon a munkanélküliség ellen. De ezen felül ne essünk bele a csapdájába annak, és itt azt a képét hoznám fel, hogy aki például ivott egy keveset, este nem találja a kulcsait, és akkor a lámpa alatt próbálja megnézni, hogy hol is lehetnek. Tehát mi ezt a lámpát a megfelelő területre irányítsuk, és lehet, hogy a kulcsokat, azokat nem csak a lámpa alatt kell keresni tehát a, megvan a bizottságnak a saját hatásköre, de azért szélesebb körben is az európai szereplők és a tagállamok körében is kell keresni azokat, akiknek megvan a feladata, és miért ők is felelősek a saját belső piacikon, egységes piacikat. Jó, mondja az elnök, akkor majd keressük a kulcsot. És akkor most szeretném lezárni, és szeretném megkérni először az egyik kolléganőt, hogy szóljon hozzá, és utána Monti úr és Greg úr szól hozzá, és erre 20 percünk van körülbelül. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a bizottságot, a belső piaci főigazgatóságot képviselem őt. Először szeretnénk Grek úrnak a jelentés tervezetéről beszélni, és hogy hogyan áll a munka a bizottságban. Először is a jelentés tervezet. A jelentésnek nagy vonalaival egyetértünk, E, és hogyan látja Görögországban a belső piacot, és hogy ezek a problémák miért jelentkeztek, és ezekkel foglalkozik a jelentésében. És nyilván itt jeleztek más problémákat is, akkor, és valóban, hogyha ezeket megfigyeljük, akkor talán jobb kép alakul ki a belső piaci deficitről. Ugyanakkor a fő probléma az, hogy a piac működését egy, meg kell a többi szerződési célkitűzésekkel egyeztetni kell, és Bárnyi biztos úr is a parlamenti meghallgatása során ezekre kitett tehát, hogy a piacnak a hatékonysága az nem önmagában cél, hanem az állampolgárokat kell, hogy szolgálja. Az ellenpolgárok, és Rashford úr erre rátért, néha ellentétes, Nyilvánvalóan egyszerre fogyasztó is az állampolgár, nyilván a legolcsóbb termékeket keresi, ugyanakkor munkahelyet is szeret a munkahelyet is szeretne megvédeni, ugyanakkor az állampolgár utazik, és gyakran a döntései nehezek, mert különböző érdekeket kell ütköztetnie. Tehát a különböző érdekeket kell összeegyeztetni azért, hogy a piacot, piac szolgálja az állampolgárokat. Épp ezért kell megpróbálnunk, és ez nem könnyű feladat, a belső piacot a 2020-as európai stratégia szolgálatába kell állítani. És minél hatékonyabban kell, haték, nagyobb hatékonyságot kell biztosítani a vállalkozások számára, elsősorban a KKV-k számára, és ez egy másik kihívás számunkra. Greg úrnak a jelentése foglalkozik ezekkel a különböző vetületekkel, és Greg úr beszél a jogi alkotási 2011-es csomagról és egy belső piaci paktumról, de ezekről még el kell gondolkodnunk, és Monti úr jelenlegi munkája a közleménye előkészítés során, amelyet a jövő héten kell elfogadnia a bizottságnak, tükrözi ennek a folyamatnak a különböző lépéseit. De meg kell várnunk, hogy 2011-ben a bizottság valóban előálljon egy fehér könyvvel, vagy egy intézkedéscsomaggal. Egyelőre még egy fehér könyvről beszélünk, de egyelőre ezek még nyitott kérdések, és a szándék nem csak az, hogy jogalkotási intézkedésekkel álljunk elő, hanem hogy nyilvánvalóan egy egész tevékenység lista legyen, hogy jobban tájékoztassuk az állampolgárokat, de hogy a közösségi jogot is megfelelően ültessük át. És erre várjuk Monti úrnak a javaslatait. Azt is szeretném megemlíteni, hogy a belső piaci főigazgatóságon jelenleg próbáljuk a belső piaci problémákat azonosítani egy szisztematikus módon, hogy az Európai Tanács üléséhez megfelelően tudjunk hozzájárulni a Monti jelentéssel, a Monti tanulmányal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kiegészítő megjegyzéseit, különösen az időpontokat illetően is. Uh, itt uh, a közleményt említette. Itt vannak bizonyos hiányzó látszemek a 2020-as jelentés kapcsán is, amiről majd szót fogunk váltani. Nem tudom, hogy Monti professzor úr kíván-e néhány szót szólni. Röviden, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ami Bromter asszony hozzászólását illeti, illetve Karasz úr felvetését, az EU 2020 és az én általam végzett belső piaci munka közötti kapcsolatról. A végeredmény egy teljesen koherens anyag születik majd. Én a bizottság szolgálataival, elsősorban a DG Markettal dolgozom együtt, illetve politikai szinten Barnier biztos úrral, és a csapatom, amely a jelentésen dolgozik, az Európai Bizottság főtitkárságán dolgozik. Tehát ott van az irodája, más szóval az EU, Európa 2020-as kapcsolatos munkával nagyon szorosan együttműködünk, és ez egy látható koherenciát fog majd megteremteni. Nagyon egyetértek azzal, amit Karasz úr, illetve Rosfor úr is elmondott, nevezetesen, hogy vannak bizonyos szempontok, amelyek inkább nemzeti kompetenciába tartoznak, akár külön-külön, akár kollektív módon, egyfajta kormányközi alapon, semmint közösségi kompetenciába tartozó szempontok. Itt az intézmények felé, a bizottság felé, amely megbízója a jelentésemnek, több változatot, lehetséges javaslatot tárok elő. És a parlament felé is természetesen, és a tagállamok felé. Ami a piac és a társadalom közötti kapcsolatot illeti. Először is Rapti asszonynak azt szeretném hangsúlyozni, hogy hogy én tárgyaltam a szociális partnerekkel érintett felekkel. Nem soroltam fel az összes intézményt, amelyel konzultáltam, de például már a kezdete kezdetén az Európai Szakszervezeti Föderáció főtitkárságát felkerestem, a Business Europe képviselőit és más hasonló szervezeteket. Jövő héten pedig a szociális partnerektől meg fogom kapni az ő záró adalékukat vagy hozzájárulásukat az én anyagomhoz a Business Europe által szervezett közös értekezleten. Persze Bild asszonynak válaszul, ami a nemzetközi versenyben való helytállást illeti. Itt mindenféleképpen tudatosítani kell sokkal inkább az egységes piac fogalmát. Én nem azt mondom, hogy ez bármiféleképpen azt jelentené, hogy Európa intenzívebbé tegye szociális politikájának tartalmát vagy súlyát, tehát nem erről szól a jelentésem. Engem elsősorban azok a szempontok foglalkoztatnak, amelyek azzal függnek össze, hogy a polgárok valóban úgy érzik, úgy érezzék, illetve ne érezzék úgy, hogy az egységes piac károsan érinti a nemzeti érdekeket. Hiszen ez a felfogás csak ellenséget szül Európával szemben. És e tekintetben szeretnék majd ajánlásokat megfogalmazni a jelentésemben. Végezetül, elnök úr, szeretném önt, illetve Greg jelentéstevő urat megkérni, hogy lehetőség szerint tartsunk fenn szoros kapcsolatot a következő hetekben, hiszen ez mindenféleképpen az én ám érdekét szolgálja. Így ugyanis finomítani kell majd a határidőket, a, a, az ütemtervet, annak érdekében, hogy egy valóban holisztikus megközelítést tudjunk alkalmazni. Elnök, igen, mi is eh, természetesen erre törekszünk, ez eh, a mi érdekünk is. Tudom, hogy néhány kollégát eh, elsősorban az aggaszt, hogy a módosítók meglehetősen rövid időn belül kell, hogy elkészüljenek, de minden esetre a május lesz a legdöntőbb hónapja a tárgyalás vagy a vita első szakaszának. Tudjuk, hogy ez lesz az első szakasz, hiszen várhatóan a bizottság majd egy fehér könyvet fog később elkészíteni. Tehát elengedhetetlen, hogy mi április 28-án már szavazzunk a Gregféle jelentésről, és akkor a május 19-i plenáris elé kerülhet. A tanács május 26-27-én az ECOFIN május 27-27-e fog találkozni, és a tanács júniusban. Tehát a bizottság első reagálásátáján várjuk. Ha viszont a szavazás, a plenáris szavazás júniusra tolódik, akkor lekéssük a hajót. Nagyon örülnék ha, természetesen, ha mindenki hozzájárulna ehhez a munkához, de mint ahogy hallottuk, ez egy nagyon átfogó jelentés. Éppen ezért elnöként azt szeretném javasolni, hogy ugyan megpróbálunk kicsikarni egy kis plusz időt, és április 13-ára, 16 órára tűzzük ki a módosítók benyújtásának határidejét, ez jövő hét, addig újabb elképzelések is születhetnek, Louis is ezeket megvizsgálhatja, akkor május, illetve április 28-án szavazhatunk a szakbizottságon belül, és május 19-én akkor így mindenféleképpen a plenáris elé kerülhet. Ezzel biztosítható, hogy mi komolyan hozzájárulhatunk a munkához. A versenyjogi tanács elé kerülhet ez a jelentés a májusi ülésén. Nem tudom, hogy a professzor kívánna még ehhez szólni valamit. Igen, csodálatos elnök úr, ami engem illet. Ha, ha fél percig szeretnék csak szót kérni, hiszen egy nagyon fontos dolgot kihagytam, amit Gebhardt asszony a második hozzászólásában említett, nevezetesen a gazdaságirányítási aspektust. Én részemről majd igyekszem ezt minél egyértelműbben kifejteni, tehát azt, hogy mi a viszonya az egységes piacnak a hoz, az új szándékhoz képest, hogy megújítsuk a gazdaság irányítást. A parlamentnek is erre kell törekednie, hogy feltárja azokat a szürke vagy szerte ágazó területeket, amelyek az egységes piac, piac univerzumában még léteznek. So Louis, I think your report has been... Louis, kiváló fogadtatásban részesült a jelentésed, sajnos lejárt az időnk, sorry, on behalf of the EPP, I would just like... A néppárt nevében csak röviden azt kérném, hogy nem lehetne elhalasztani a jövő hét végéig, hiszen a koordinátorokkal, illetve a kollégákkal is tárgyalnunk kell. A probléma, mondja az elnök úr, az, hogy akkor viszont nem születhet meg április 28-áig az összes nyelvi változat fordítása. Én szerintem ez túl rövid. Ez a néppárt pozíciója, elnök úr, minden esetre. Elnök, a probléma az, hogy az összes nyelven nem áll rendelkezésre akkor az összes módosító, hogyha 28-án akarunk szavazni. Ha viszont azt kitoljuk, akkor az összes azt követő nagyon fontos ülésre vagy tanácskozásra nem tudjuk benyújtani a jelentésünket. Az egyetlen egy lehetőség, az, hogy elfogadhatjuk azt is, hogy nem minden nyelven áll rendelkezésre a módosító, ez viszont más kollégákat érint érzékenyen. Tehát akkor inkább azt mondanám, megkérdezem majd a titkárságot, hogy vizsgálja meg ezt a kérdést. Ha a szakbizottság azon a véleményen van, hogy ez a jelentés kerüljön a tanácsülésekre, akkor a titkárság majd megkeresi a fordító szolgálatot, és esetleg elfogadtathatnánk egy úgy, úgymond legfontosabb nyelvek, vagy magnyelvek változatát, és akkor esetleg szerdáig ki tudjuk tolni a határidőt. Minden esetre akkor 14-én majd ebben megállapodunk. Igyekszünk minden tőlünk telhetőt elkövetni. 12 óra? Tehát akkor 14-e szerda dél, és akkor egész kedd éjjel majd a véglegesítésen fogunk dolgozni. Louis? Őszintén mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, Árnyék árnyékjelentéstevőknek, koordinátoroknak, az itt elhangzottak valóban komoly kihívást jelentenek a jelentés egészére nézve. Én úgy gondolom, hogy a vita egyértelműen rámutatott arra, hogy az egységes piachoz mindenféleképpen valami fajta irányításra, irányít, vezetésre van szükség, hogy ebből a csávából kikeveredjünk. Ehhez tapasztalatra, szakérdelemre van szükség a bizottság részéről, hiszen ez vihet minket előre mert egyébként a rendszer hatékonysága szenved csorbát. Elhangzott többek között, hogy én számos területet nem érintettem. Először is eh, a titkárság állandóan arra figyelmeztetett, hogy a 20 ezer karakter a varázs szó, tehát abba bele kell, hogy férjen a jelentésem. Másodszorban a feladat az volt, hogy a fogyasztók és a polgárok számára teremtsük meg a belső piacot. Én pontosan ennek a célnak megfelelően igyekeztem egy fegyelmezett jelentést összeállítani. Én egyetértem, értek azzal, hogy a szerzői jog, a szolvit és számos egyéb terület igencsak jogosan kellene, hogy szerepeljen a jelentésben, de ha ezt mind bevettem volna, akkor ez pontosan az eredmény ellen hatott volna nem szabad egy olyan napirendet elfogadnunk, amiben minden prioritást élvez. Én úgy gondoltam, hogy a leglényegesebb az, hogy a fogyasztókra és a polgárokra irányítjuk a figyelmünket, és ebből a szempontból mire van szükség a belső piac újjáélesztéséhez. Ugyanis megvan az a komoly veszély, hogy a piac nem, hogy integrálódna, hanem dezintegrálódik. Úgyhogy lehetünk itt most nagyra törőek, de szerintem most egyelőre inkább bölcsnek kell lennünk, mint okosnak. Európa számára ugyanis rendkívül fontos, hogy megvalósuljon az egységes piac, mégpedig úgy, amit a fogyasztók, a polgárok is elismernek. A holisztikus megközelítést azért említem a jelentésemben, mert ugyan van már négy pillérünk, de, van egy, de szükség van egy ötödik pillére is, ami a fogyasztó. Tehát ebből a szempontból szerintem a jelentésem átfogó, és ez tükrözi az új gondolkodásmódot. Ez kap erőteljes hangsúlyt a jelentésemben ennek kapcsán kell elgondolkodnunk azon, hogy az egységes piacot valóban hogyan lehet kialakítani, és ez az ideológián túl mutat. Én igyekeztem elkerülni a szűk látó körülséget, hiszen az egységes piac működése az, ami a jelentés magját, középpontját képezi. Számos dolgot el kell még végezni, a bizottság számos szempontból bekorlátozta a munkámat, de én nem hiszek a jelszavakban, a jelszavak pufogtatásában, nem hiszek abban, hogy túl sok jelentést kell készíteni. Most már tényleg valami konkrétumot kéne tenni, valami olyasmit, ami hozzásegít minket a belső piachoz az összes érintett fél javára a fogyasztóktól kezdve a vállalatokon át minden érintett számára. Elnök, köszönöm szépen, Louis, az összefoglalást. Én is szeretném megköszönni a kollégáknak ezeket a hasznos hozzászólásokat, és nagyon jó volt, hogy ilyen hosszú idő állt rendelkezésünkre, és külön köszönet Monti professzor úrnak, hogy ismét velünk volt. Gondolom, hogy majd a végső jelentéséről is be fog nekünk számolni, amit kíváncsian várunk. Ezzel be is zárom az ülést, és csak emlékeztetnék arra, hogy a bizottság következő, következő ülésére április 27-28-án Brüsszelben kerül sor. 10 órakor szavazunk majd 28-án reggel, többek között a GREK jelentésről, és még annyit tájékoztatásul, hogy jövő hétfőn a, az IMCO egy szemináriumot tart az autóipar értékesítésével kapcsolatosan erről a gazdasági szakbizottsággal már többször, többször folytattunk eszmecserét, arról tehát konkrétan, hogy a fogyasztói inputot hogyan tudjuk ebben figyelembe venni, tehát hétfőn három órakor kezdődik majd ez. Köszönöm még egyszer, és akkor április végén találkozunk.